So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte die... Tisztelt kollégák, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet, ugyanis hosszú a mai programunk. Először a délelőtti program, ugye a koordinátorok ülését tartottunk, ez az utolsó hivatalos szakbizottsági ülésünk a választások előtt. Először is azt javaslom, hogy fogadjuk el a napirendet, de módosítva, ugyanis a 11-es pontnál Pavel Pocs jelentését vitatjuk meg, és a 13-as pont pedig a kiotói jegyzőkönyv technikai végrehajtása. Ez két nagyon fontos jelentés és megállapodást értünk el az utolsó percben, úgyhogy ezeket még lezárhatnánk, ha a kollégák egyetértenek, hogy ezeket is helyezzük a napirendre. Ha nincs ellenvetés, akkor ezt jóvá hagytuk. A bejelentések kapcsán pedig azt szeretném jelezni, hogy minden nyelv biztosított, kivéve az észt és a máltai nyelvet a tolmácsolás szempontjából, másodszorban pedig hárompárti egyeztetésre kerül sor, egyfelől a kiotói kettő technikai végrehajtása, hétfőn március 17-én zárult le az egyeztetés, és a görög soros elnökséggel sikerült megállapodni, úgyhogy jó lenne, ha ezt le tudnánk zárni, ugyanis Párizsban lesz a klímakonferencia, és ez is részét képezi az ottani tárgyalásoknak. A négyes pont kapcsán pedig a jegyzőkönyvek elfogadással szerepel január 30, február 17, 20, március 6 és március 10 ezen ülések jegyzőkönyvének elfogadásával kapcsolatban van-e megjegyzés, kiegészítés, ha nincs, akkor az alábbi jegyzőkönyveket, az ismertetett jegyzőkönyveket elfogadjuk. És ezzel elérkeztünk a négyes napirendi pontunkhoz, és örülök annak, hogy eljött a vendégünk Kopenhágából, Hans Brönings, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség ügyvezető igazgatója, és meghallgatjuk, hogy a több éves munkaprogram, az ügynökség több éves munkaprogramja milyen. Azt javasolhatom mindenkinek, hogy az ügynökséggel szoros kapcsolatban maradjon az új kollégák számára is ezt mondanám, mert nagyon sok a szakértelem, amely a napi szintű munkánk szempontjából hasznos. Ezt az elmúlt két és fél év során tapasztalhattuk, rendszeres egyeztetést tartottunk minden fél évben az ügynökséggel. Független ez az ügynökség, nem a bizottság egy szolgálata, hanem egy független ügynökségről van szó, és azt hiszem, hogy egy igazi kincs ez a mi munkánk szempontjából. Nem is szeretném tovább húzni a szót, hanem Inkább hallgassuk meg vendégünket, akit köszöntök. Meg is adom a szót Hans Bröningsnek, és hallgassuk meg, hogy eh, mi történik eh, február 14-e és március 18-a között, mi történt, ez az új ciklus szempontjából is fontos lehet. Eh, köszönöm szépen, köszönöm a kedves bevezetést. Természetesen nagy öröm számomra, hogy a következő öt éves munkaprogramunkat önök elé terjeszthetem. Egyszer már itt voltam akkor, amikor a felvételi eljárásom zajlott, úgyhogy most még nagyobb öröm, hogy itt lehetek. Ami az öt éves munkatervet illeti, ezt eh, a vezetőség elfogadta a brüsszeli hozzájárulás alapján, és ebbe beletartozik az EP hozzájárulása is ötödik hónapjába járunk a végrehajtásnak, és összefoglalnám a munkaterv alapelemeit. Megpróbáltuk ezt kiegészíteni az intézmények fő szakpolitikai prioritásaival, ez a munkánk egyik alapja, de van egy hosszú távú munkatervünk is, ami a klímára és a környezetvédelemre hosszú távon vonatkozik, hosszú távú perspektívákat is megfogalmaztunk az alapvető politikai opciók alapján, amelyeket Brüsszel adott át nekünk, és erre alapozzuk a kopenhágai munkánkat. Emlékeztetnék arra, hogy a missziónk az elmúlt időszakhoz képest nem fog változni, Tájékoztatást kívánunk nyújtani a felelősöknek, a nagy nyilvánosságnak, ezek célzottak és megbízhatóak, amennyire csak lehetséges. Miért? Mert mérhető változásokra törekszünk az európai környezetben, és támogatjuk a fenntartható fejlődést. Az öt éves programunk keretét az úgynevezett fejlődő politikai keretekhez igazítjuk, és a tematikus politikákban rejlik ennek gyökere az Aki Communiterben, és továbbra is monitorozási jelentéseket készítünk a tematikai politikákról, ami a környezetet illeti. Emellett a 2020-as agendát is igen komolyan vesszük, és ez már érinti a 2030-as agendát is. Ez sokkal tágabb értelmű, mint a környezetvédelmi és a klímaváltozási agenda. Hozzá szeretnénk járulni ehhez az agendához a környezet és a klímaváltozás perspektívájából. Úgy találjuk, hogy fontos fejlemények vannak az európai szakpolitikák alakulásában, mégpedig az, hogy már a 2050-es várható politikákat is figyelembe vesszük, a CO2 csökkentést és a természeti erőforrások hatékony felhasználását és a az üvegházhatású gázok több mint 80%-os csökkentését, ami a legfontosabb célokat illeti. Először is európai szinten mi kívánunk a legfontosabb ismeret forrásá válni, ami az európai és nemzeti környezetvédelmi és klímapolitikák megvalósítását illeti, és az azokkal kapcsolatos információkat. A tudás központjává kívánunk válni, támogatva a hosszú távú átmeneti kihívásokat és célokat, hiszen vannak bizonyos hiányok az ismeretekben, és az ötös prioritást élvező célunk a tudás alapú kapacitás építésre kívánunk hagyatkozni európai szinten meg akarjuk könnyíteni ezt a folyamatot a környezetvédelem és a klímaváltozás szempontjából. Hálózatot kívánunk létrehozni az érintett országok között. Ami pedig a környezet állapotát illeti, alapvető agendát követünk, itt vannak a legfontosabb értékelések, amelyeket 1995 óta végzünk a környezetre vonatkozóan. Egyre komplexebb meghatározásokat alkalmazunk és elemzéseket végzünk a problémát illetően. 2000 20-ig vannak terveink, de ebben az évben fejezzük be az első fázist. Nyár követően már a megfelelő ismeretekkel kívánunk rendelkezni ettéren, akkor megszabjuk az agendát, és 2015-ben a tagországainkkal együtt és önökkel és más brüsszeli intézményekkel együtt kívánjuk megtárgyalni azt, hogy az elmúlt öt évben milyen ismereteket gyűjtöttünk össze. 2015-re vonatkozóan van egy jövőbe tekintő elem is, ami része az átmeneti agendának. A címe ennek a programnak a Következő, az ökológiai korlátok közötti élet. A 21. században ez alapvető feltétel, a mobilitási rendszert figyelembe vesszük, vagyis ennek alapján határozunk meg a környezetre és a klímára való hatását a mobilitásnak, itt szólni kell a zöld növekedési agendáról, és el kell mondjam, hogy ezek a konceptuális területek, amelyeken dolgozni fogunk a következő öt évben, ahogy ezt a dián látták. Két évtized befektetéseire építünk, és tudják, hogy készítettünk egy jelentést. A konklúzió az volt, hogy a mi ügynökségünk továbbra is a leghatékonyabb megoldás arra, hogy hiteles információt adjon az európai környezet állapotáról. A programunkat négy stratégiai területre alapozzuk. Ezekre egy perc múlva rátérek. A legfontosabb területek kapcsolatosan az a cél, hogy az egész szakpolitikai ciklusra nézve hozzájárulásokat várunk, nem csak mérünk, értékelünk, jelentést készítünk a környezetről a szakpolitikák megvalósítása során, hanem a következő időszakban az beazonosítást is végzünk. Ez az egyik legfontosabb kérdés, és részt kapott a hosszú távú agendában, a szakpolitikai intézkedések beazonosítása, azért, hogy hasznosítsuk a megszerzett ismereteket a szakpolitikákkal kapcsolatosan. Ami a szakpolitika végrehajtását illeti, a cél az, hogy európai szinten javítsuk a környezetvédelmi információk tartalmát, hozzáférhetőségét és felhasználását. Információkat kívánunk szolgáltatni, és a minőséget kívánjuk növelni azért, hogy szisztematikusabb információt adjunk, és a különböző interfészek, más kommunikációs formák segítségével nyújtsuk az információkat. És törekszünk a feedback fogadására is. A jelentéstétel magas színvonalú a környezetvédelmi témák terén. Kilenc téma kap prioritást a következő időszakban. Ez a az előző programhoz hasonló levegőszennyezés, közlekedés, zaj, egy új csoportot hoztunk létre, amely az ügynökség munkájára összpontosít, klímaváltozási hatások, kitettség, adaptálás, a biodiverzitás, a tengerek állapota, a halgazdaságok és a tengerpartok, és így tovább. Erre az agendára nagy hangsúlyt helyezünk az európai szakpolitikák kidolgozásakor. Itt van a hulladékgazdálkodás, az erőforrások, ökoszisztémák. Hangsúlyozni akarjuk, hogy a materiális erőforrások jelentik a, nemzeti, a természetes erőforrás agenda főpontjait hiszen ezeket megfelelő módon kell kezelni. Mit szeretnénk 2018-ig elérni? Mérhető eredményeket az ügynökség munkájában, elismerve a jelentéstételi rendszert az EU komitológiája és többoldalú megállapodásai tükrében, és időben való adat információszolgáltatás, stratégiai területek, a rendszer szintű kihívásokat kívánjuk felvállalni, jelzési szinergiákat értékelünk integrált módon, a szakpolitikai koherenciát támogatva, a szakpolitikai politikának része ez, konkrét eredményei vannak a szakpolitika koherenciát illetően, és jövőbe tekintő elemzéseket is kívánunk végezni azért, hogy az új problémákat jelezni tudjuk, ezt már az elmúlt években is megtettük, valamint ismereteket kívánunk nyújtani, elemzéseket az alapvető átmeneteket illetően. Hogyha megnézik az egyik grafok, grafikon, sokszor használjuk ezt, amikor átmenetről beszélünk. Az elképzelés az, hogyha megfelelő politikát folytatunk, akkor a kevésbé fenntartható állapotból a fenntartható állapotba kerülünk, arra felé haladunk, vannak még más lehetőségek is, de azért, hogy elkerüljük ezeket az egyéb lehetőségeket, komoly ismeretekre van szükség. Lehetséges például, hogy nagyon sok pénzt elköltünk Európában arra, hogy továbbra is a mai rendszereknél maradjunk meg, ami a mobilitást, az energiát és az élelmiszerrendszert illeti, és nagyon örülünk, hogyha 2020-ban, 2030-ban céljainkat elérjük, de ezt úgy is el lehet érni, hogy csak a jelenlegi rendszereket alkalmazunk, vagy pedig úgy is, hogy nyitást alkalmazunk, és más utakat keresünk. A, el akarjuk keresni, kerülni azt, hogy visszaüssön ez a politika, és olyan politikákat alkalmazunk, amelyek végül nem szolgálják a megfelelő kitűzött célokat, és el akarjuk mindenképpen kísér, kerülni azt, hogy ez a rendszer összeomoljon. Ami a rendszer szintű kihívásokat illeti, ezt a következően végezzük. A, az erőforrás hatékony gazdaságra és környezetre törekszünk, a zöld gazdasági agenda és növekedés része ez. Intenzíven dolgozunk együtt a Eurostattal, az OECD-vel és egy sor más intézménnyel ezen az agendán. A környezet, emberi egészség és jólét témáján is dolgozunk, azután a vegyi anyagok és az emberi egészség témáján. Együtt működünk a GRC-vel, a környezetvédelmi egészség agendáján. Tudjuk, hogy Európa egyre inkább globalizált világban végzi ezeket a tevékenységeket, így megvizsgáljuk az európai szintű átmenetek lehetőségeit, és ez az SOER 15, 2015 és 2020-hoz fog alkalmazkodni, illeszkedni. Hogyha 2015-re, 2018-ra gondolunk, akkor feladatunk az is, hogy a hetes AP-t értékeljük, és ennek alapján fogunk hozzá járulni a 2020-as és 30-as célokhoz. Mit értünk, mit akarunk elérni 2018-ig? Az SOR 2015-öt gyorsan el akarjuk végezni, már elindult ez az összetett folyamat, a vezetőségünk és a tagállamok együttműködnek. Éves jelzés alapú jelentéseket adunk ki, lesz egy SOR online platform, ezen rendszeresen aktualizáljuk az információkat az európai környezetről, és a legfrissebb adatokat közöljük a szakpolitikai felelősöknek és a nagy közönségnek, valamint a hetes épi értékelése is folytatódik. Ami a stratégiát illeti ismeretek létrehozása, megosztás, felhasználás központtá kívánunk válni az hálózatok sorában, ami az ismeret de közös létrehozását, megalkotását illeti, a megosztást és a felosztást. Ez egyedülálló a világban, hiszen nekünk van a legszilárdabb hálózatunk, de alázatosnak kell lenni, és tudni kell azt is, hogy még mennyi munka van hátra. Ezt nem elszigetelve, hanem másokkal együttműködve kívánjuk végezni. Hogyan érjük ezt el? Az IONET hálózatra építünk a keleti és déli partnerséggel együttműködünk, a különböző környezetvédelmi ügynökségekkel, hálózati titkárságokkal és egy sor más hálózattal. A technikai rendszereket is fel kívánjuk használni ahhoz, hogy a kapacitásunk erősödjön a tudás ismeret megosztásában. Jól együttműködünk a hat nyugat-balkáni országgal. A kommunikáció alapvető ebben a szektorban, a kommunikáció nem a végcélja a PR rendszerünknek, másképpen is együttműködünk a partnerekkel. Minőség, gazdálkodás, szakpolitika, irányítás. Egy új delegációs megállapodáson dolgozunk a vállalkozási főigazgatósággal a Kopernikus szolgáltatások terén, és a környezetvédelmi szolgáltatások témáján fogunk dolgozni a következő évekre vonatkozóan ebben a keretben. Amit mi ügynökségi és IONET fő folyamatoknak nevezünk. Ez azt jelenti, hogy egy sor információs forrásunk van, látják eh, a kapcsolatokat a dián, a Horizont 2020-as eh, eh, folyamattal, és nagyon jó kapcsolatokat hoztunk létre a RTD-vel, kutatás, fejlesztés, hogy tudjuk a lehető legjobban felhasználni a kutatási eredményeket a következő időszakban. Ennek alapján jobb adataink lesznek ahhoz, hogy jobb információkat tudjunk nyújtani, jobb értékeléseket, és megerősítsük a tudás alapot, amelyre szükségünk van az európai hosszú távú agendához. Ami a közös ismeret megalkotást, megosztás, felhasználást illeti, mérnünk kell az aktív részvételt az ioned ben az ügynökség adatai pedig online hozzáférhető kell, hogy váljanak, és le kell mérnünk ezek hatásait. Van egy negyedik stratégiai terület, talán ez a külső szemlélőnek kevésbé izgalmas, ez az ügynökség vezetési stratégiai területe. A cél az, hogy kiválóságot érjünk el ebben a munkaprogramban. Nagy hangsúlyt helyezünk az irányításra, a menedzsmentre, de az adminisztrációra, az igazgatóságra is, a megfelelő szabályok alkalmazására ügynökségként. A munka programunkat végre kívánjuk hajtani, és a következő öt évet megfelelően majd értékelni kívánjuk. Befejezésként és összefoglalásként elmondom, hogy a három időhorizontot kívánjuk összekötni, erről már az elején szóltam, a, alkalmazva az Aki Kominotert, igen szigorúan, de ezt a 2020-as, 2030-as agendához és a 2050-es agendához kívánjuk kapcsolni. Mi kell ehhez? Innováció és ismeretteremtés, belső eljárásokat vezetünk be, összekapcsolódunk más szereplőkkel, akik hasonlóan járnak el. Európa egy gyorsan változó világban él, ezt figyelembe kell vennünk az elemzéseink során és a létrehozandó hálózatokban. Azt is tudjuk, hogy öt éves költségvetés megszorítási és alkalmazott csökkentési időszak következik, és ezért a legfontosabb feladatainkat ismét hangsúlyoznunk kell. Ez benne van a munkadokumentumban, amelyet a bejáratnál megtalálnak önök is. Két megközelítést kell itt alkalmaznunk, ami a költségvetési megszorításokat illeti. Sarokba lehet bújni, és az ambíciókat csökkenteni lehet, de mi nem ezt kívánjuk tenni. Egy dokumentumot fogunk kidolgozni a vezetőséggel együtt, ez a jövőbe tekint, pozitív szellemű, mert motiválni akarjuk önmagunkat ügynökségként, és olyan ismereteket kívánunk kidolgozni, amelyek segítenek abban, hogy bizonyos irányba haladjunk. Természetesen nyitva állok, nyitott vagyok a megjegyzések kérdések előtt, és nagyon örülök, hogy mindezt elmondhattam öröknek. Köszönöm szépen ezt az előadást. Jelentkeztek már jó páran, akik szeretnének felszólalni. Mindenek előtt azonban szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy meghallgathattuk Önt. Ez volt az utolsó alkalom az jelenlegi ciklusban. és eh, ezért szeretném most megadni önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az elmúlt néhány évben nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy eh, kontakt személy lehettem, ugyanis így eh, szoros volt az együttműködésünk az ügynökséggel, és fel tudtuk használni az ügynökség szakértelmét. Volna néhány megjegyzésem és eh, kérdésem. Először is Brennings úr szeretném megköszönni, hogy ismertette a több éves munkaprogramot. Az első kérdésem a költségvetésre vonatkozik. Említette a végkövetkeztetésében, hogy eh, milyen korlátozások eh, érvényesek a költségvetésre nézve. Azt hiszem, hogy általánosságban véve mondhatjuk, hogy bármely kormányzati intézet számára amely ugye kénytelen szorosabb figyelemmel követni a költségvetésének alakulását. Van-e azonban olyan érzése, hogy bizonyos területeken nem áll rendelkezésre kellő forrás a jövőre nézve ahhoz, hogy eleget tegyenek azon feladatoknak, amelyekkel jogalkotóként megbíztuk önöket? Ez volna az első kérdésem. Tehát van-e olyan érzése, hogy a jövőre nézve a költségvetés kielégítő-e tekintettel arra a számos feladatra, amelyek meg kell küzdeniük. A második megjegyzésem pedig, kérdésem, megjegyzésem, talán javaslatom is a szakbizottságunk felé, az lenne, hogy hogyan tudnánk jobban felhasználni azt a szakismeretet, azt a tudást, amely felhalmozódott az ügynökségen belül és az egész ezt körülbelül hálózatban. Amikor a kutatásfejlesztésről beszélünk az EU-ban, ugye gyakran azt mondjuk, hogy nagyon sok a tudás, amelyet kifejlesztünk, ugyanakkor gyakran kénytelenek vagyunk szembesülni azzal a problémával, hogy a vállalkozások ezt még nem használják fel, vagy nincsenek tisztában azzal, hogy milyen tudást, szakértelmet sikerült kidolgozni. És attól tartok, hogy itt ugyanez a problémánk, akár itt ebben a parlamentben is. Előadóként a források hatékonyságával és a biodiverzitással kapcsolatban egyeztettem az ügynökséggel, és beszéltünk a különböző ide tartozó elemekről. Ez nagyon hasznos volt kérdés, azonban, hogy ezt más kollégák is így látják-e. A kérdésem tehát önhöz és az, az MV szak, az MV titkárságához is az, hogy hogyan tudnánk jobban felhasználni azt a sok tudást, amelyet, amelyet rendelkezik a Kopenhágai ügynökség, mert azt hiszem, hogy ezt sokkal jobban fel tudnánk használni, és talán érdemes volna ezt jobban megszerveznünk. A tudás felhasználása kapcsolódik az Európai Bizottsághoz is. Önök kitűnő kapcsolatokat ápolnak az éghalatváltozási vagy a környezetvédelmi főigazgatósággal, de ha elolvasom azt a cikket, amelyet a honlapon a héten közzétettek a rendszer szintű kihívásokról, amelyben ugye azt írják, hogy nem csak a gazdaság bizonyos ágazatait kell zöldebbé tenni, hanem magát az egész gazdaságot, ez egy komoly kihívás. Hogyan tudjuk javítani a helyzetet hogyan tudjuk a vállalkozás politikai főigazgatóságon belül nagyobb figyelmet fordítani erre a kérdésre hiszen végezett, végeredményben a vállalkozási főigazgatóság az, amely a legtöbbet kell, hogy tegyen a gazdaság zöldítése érdekében. Hogyan tudjuk tehát jobban felhasználni azt a tudást, amelyet önök és a hálózatuk egy célból kidolgoznak? A harmadik kérdésem pedig Említette a végrehajtást, amelyre nagy hangsúlyt helyez, ezt megfelelőnek tartom, hiszen ez volt Potocsnyik biztos egyik fő célkitűzése, de ez továbbra is egy komoly problémát jelent az EU-ban. A tagállamok jelentős lemaradás kell, hogy behozzanak a végrehajtás terén, és attól tartok, hogy most már nem bánják ezt annyira, mint néhány évvel ezelőtt. Tehát a problémától tartok, hogy nem oldódik meg, hanem éppenséggel fokozódik. Vitáztunk arról, hogy európai ellenőrzéseket lehetne végrehajtani a jogalkotás végrehajtása terén. Ide tartozna ugye a környezetvédelmi jogszabályozás is. Ez egy nagyon komoly ügy, főleg ha figyelembe vesszük, hogy az Európa ellenes politikai erők egyre erősebbek, de gondolja azt esetleg, hogy az önök ügynöksége tekintetben komolyabb szerepet tölthetne ebbe? Tudom, hogy az Európai Bizottság vonakodik e, e tekintetben, hogy európai ellenőrzéseket lehetne végrehajtani, de önök hogyan ítélik ezt meg? A végső kérdésem pedig a forrás hatékonysággal kapcsolatos. Nagyon hasznos vagyok, nagyon hálás vagyok azért, amit a forrás hatékonysága kapcsolatban írt. Nagyon nagyra törőek a célok, a mutatók, illetve a célok kidolgozása terén, de ami az időzítést illeti, néhány éven belül új tanulmányok készülnek majd, de jelenleg az Európai Bizottságban és a forráshatékonysági platformon is, amelynek elnöke Potocsnyik úr, és amely pont ezen célok kidolgozásán fáradozik, volna lehetőség arra, hogy felgyorsítsuk ezt a folyamatot, hogy jobban összhangba kerüljön ez az itteni brüsszeli folyamatokkal. Az ajánlásokat majd akkor fogják közzétenni, mikor lezárul-e itt a vita Brüsszelben? Ezt szeretném megkérdezni. Elnök, köszönöm szépen, Brandi úr. Megállapodtunk abban, hogy az ügynökségek igazgatóival abban, hogy lesz majd egy szeminárium a következő ciklus kezdetekor. A kollégák, akiket majd akkor megválasztanak, jelen lehetnek, és megvitathatjuk azt, hogy mit engedhet meg magának az ügynökség, és mit nem. Azt mondhatom, hogy a parlament szempontjából komolyak az elvárások, hiszen valóban nagy tudás halmozódott fel, ami a források hatékonyságát illeti. A koordinátorok arról döntöttek, hogy egy levelet küldünk a bizottsághoz, Barroso úrhoz, felvetve azt, hogy nagyobb figyelmet kell kapjon a forrás hatékonyság, és jelezni szeretnénk, hogy számítunk valamire területen a bizottságtól, hiszen nagyon nagy jelentőséget tulajdonítottak ennek, de egy éve, másfél éve igazából hallgatást tapasztalhatunk csak, ami nem elfogadható. Rendben, a következő hozzászólónk Nudo Holzbeck az ügynökség végrehajt az ügynökség management boardjából, igazgató tanácsából megadom önnek a szót. Köszönöm, Mr. Chairman. Um... Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság négy képviselői közül az egyikként szeretnék néhány észrevételt tenni. A kopenhágai ügynökség az egyik legkiválóbb ügynökség, rendkívül magas tudományos értékű jelentéseket készítenek. Szeretnék gratulálni az igazgatónak, hogy ennyire folyamatosan sikerült felvennie az igazgatói tisztségét, és összességében rendkívül megelégedettek vagyunk azzal, ahogy a munka folyik. Két rövidebb megjegyzésem lenne. Ami a költségvetési megszorításokat illeti, választásokat kell hozni és egy kicsit attól tartok, hogy úgy tűnik, hogy a Tudományos Bizottság munkája az, ami visszaszorul. Fontos nem csak az ügynökség, hanem a parlament szempontjából is, hogy a Tudományos Bizottság, amely rendkívül kiváló tudósokat, európai tudósokat foglal magába, megfelelően tudjon dolgozni, hiszen hogyha egy bizonyos tevékenységi szint alatt marad az ő szintjük, akkor már nem lesz igazán láthatósága ennek. Különösen ami a feltörekvő témák beazonosítását illeti, és annak a biztosítását, hogy a végrehajtás szempontjából prioritásokat meghatározzanak, Nos, ebben a folyamatban a Tudományos Bizottságnak nagyon nagy szerepe lehet. Hogyha nincsen bevonva ebbe a Tudományos Bizottság, mondjuk a bioüzemanyagok szempontjából, hogyha nincsen egy ilyen korai ö, jelzőrendszer, akkor az Európai Parlament soha nem foglalkozott volna kellő időben és kellő részletességgel ezzel a problémával. Tehát ezért nagyon fontos a Tudományos Bizottság munkája. Ehhez képest, és kicsit kényes kérdésként, szeretném megemlíteni, hogy azt át kell még gondolnunk, hogy az EONET hálózatot hogyan lehetne hatékonyabban felhasználni. Az EONET ten úgy látjuk, hogy nem túl nagy a forgalom, attól tartok. Nagyon okos emberek dolgoznak itt, úgyhogy talán ezt végig kellene gondolni, és akár felvetni annak a lehetőségét, hogy Brüsszelbe kerüljön át az EU-net, és akkor a parlament megfigyelőként részt vehessen ennek a munkájában, vagy más európai intézmények is akkor közelebbről részt vehetnének. Ezt akartam elmondani. Köszönöm szépen. Yeah, Köszönöm szépen, Holcfék úr. Most azt javaslom, hogy a koordinátorokat is hallgassuk meg ahogyan szoktuk, és ezt követően Brunings úrnak megadnánk a lehetőséget, hogy reagáljon az elhangzottakra, utána kapna szót a többi kollega. A koordinátorok részéről ki szeretne nyilatkozni, Richard Zéber. Köszönöm szépen az bemutatót, az ügynökség tevékenységeinek ismertetését. Két általánosabb és egy konkrétabb kérdésem is lenne. Mit tesz eh, konkrétan az eh, ügynökség annak érdekében, annak érdekében, hogy egységesítsük eh, az adatokat? Tudjuk, hogy attól függően, hogy hogyan nézzük az adatokat, teljesen más eredményekre teszünk szert, és mit tesz az ügynökség annak érdekében, hogy a többi kutató központtal és a gazdaság szereplőivel együtt egységesebb adatokat tudjon prezentálni, amelyeknek a, amelyek jobban kifejezik a valóságot. A gazdasági képviselőkkel, a nagy vállalatokkal, amelyekkel együtt vesznek részt a kutatásokban, az állami szervezetekkel, hogyan egységesítik az adatokat, hogy azokat jobban lehessen összehasonlítani és értékelni, hogy kifejezőbbek legyenek számunkra, mert a napi szintű munkánkat ez jobban segíteni. Ugyanis mindig különböző adatokkal szembesülünk, ezek gyakran teljesen ellentmondásosak, úgyhogy nehéz eldönteni, hogy melyik tükrözi jobban a valóságot. Másodszorban pedig, ugye említette, hogy a változások mindig egyre gyorsabbak, hogyan integrálják, milyen modellek alapján integrálják ezt a technikai változást. Azt tapasztaljuk, hogy a technikai fejlődés mindig gyorsul, és nehéz befolyásolni ezeket. Hogyan törekszenek arra, hogy ezt a technikai változást tehát hogyan integrálják ezeket a modelleikbe, és hogyan próbálnak nyíltak maradni a technikai változással szemben, hiszen a fejlesztés, illetve a technikai megvalósítás szempontjából ez egy komoly kérdés. A prioritást élvező anyagokkal kapcsolatos jelentésnél előadó vagyok. Tudjuk, hogy a bizottság készített egy jelentést arról, hogy a gyógyszerészeti, a gyógyszeripari anyagokat a vízben vizsgáljuk a gyógyszeripari stratégiát, hogyan tudjuk ezzel összhangba hozni. Ez egy komoly kihívás, ez egyfelől a gyógyszeripari ágazatokra, másfelől pedig az egészségügyi stratégiára nézve is komoly hatással van. Milyen tervezést hajtottak végre ezzel kapcsolatban? Ezt szeretném tudni. Most pedig Chris Davis. Briefly, uh, director, I think in your... Nagyon röviden, igazgató úr az észrevételeiből egyértelműen elmondta, hogy az ügynökség szándéka, hogy a bizottság prioritás meghatározásában részt vegyen és segítsen ebben neki. Engem soha nem győzött, nem győzött meg az, hogy a bizottság annyira hallgat az ügynökségre, mint azt szeretnék, például ami a hatástanulmányokat és egyéb egy, konkrét kérdéseket illeti. Ön hogyan értékeli a kapcsolatot, és mennyiben gondolja azt, hogy az ügynökségnek megfelelő befolyása van, látván azt, hogy milyen erőforrásokkal rendelkezik. Második kérdés. Ha megnézzük azt, hogy a bizottság az elmúlt öt évben hogyan végezte a munkáját, most ez a harmadik ciklus, amiben képviselőként dolgozom, és hát megszállnak minket a különböző jogalkotói kezdeményezésekkel az első részében a ciklusnak az utolsó részben, amikor, mint az elnök úr is elmondta, mi vagyunk a legkomolyabb jogalkotói munkát végző szakbizottság. Persze ilyen területekkel foglalkozunk, mint a levegő, víz, ahol nagyon sok az átdolgozás. Nos, mi legyen a megközelítés? Önök szerint továbbra is fontos, hogy a primér jogalkotással foglalkozzunk, vagy inkább a végrehajtással, és a betartatásával a már meglévő jogi aktusoknak vagy megállapodásokkal foglalkozzunk, amelyek a múltban nem tűntek igazán hatékonynak. Köszönöm. Köszönöm, Chris Davis, nincs több koordinátorunk, úgyhogy most lezárnám ezt az első fordulót, és Brennings úrnak adnám meg a szót, parancsoljon. Thank you, uh, for the questions and, uh... Köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket, és az ajánlásokat is. Ezeket tanulmányozni fogom. Először is Gebrandi úrnak szeretnék a költségvetéssel kapcsolatban válaszolni. Előre vetítettük azt, kidolgoztuk, hogy az alacsonyabb költségvetés mellett mennyit tehetnénk, mennyit tudunk végezni, de közben 10%-os költségvetés emelkedés is figyelembe vettünk, ami pedig az alkalmazottakat illeti, kevesebbet, kevesebb szemét alkalmazhatunk, és ez a, az itteni brüsszeli intézmények közötti interakcióktól függ. Ennek a kettőnek a kombinálása azt jelenti, hogy jelentősen csökkentenünk kell az alkalmazottjaink számát. Ennek van-e hatása arra, amit eh, végezhetünk? Igen. És hogy hogyan végezhetjük a munkát? Igen, arra is hatása van. Hogyan próbálunk ezzel megbírkozni? Két módon. Bár nem soroltuk fel kifejezetten a dokumentumban az, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket nem fogunk elvégezni, de a dokumentumunkban explicit választási választások vannak, vagyis mindaz, amit mi kiválasztottunk alapvető tevékenységként, ez szerepel benne, és ezt intelligensebben kívánjuk elvégezni, mégpedig másképpen fogunk a hálózatokkal együttműködni. Adok erre példát. Az összeurópai képben a UNEPS európai régiója és a UNEC keretében sok tevékenységet végeztünk, és egy sor globális folyamatban is részt vettünk. Ezt hatékonyabban fogjuk tenni a jövőben, mégpedig magas szintű európai hozzájárulásokat fogunk felhasználni, ez az egyik feladatunk, másrészt pedig a tapasztalatunkat másképpen fogjuk felhasználni, nem csak üzenet közvetítők leszünk, üzenetvívők, és nem csak a kapacitás építési képzésre összpontosítunk, hanem minőségi hozzájárulásra és alapvető eljárásokra, a következő években pedig a kiküldetési költségvetésünket is csökkentjük, mégpedig úgy, hogy a modern technológiát felhasználva olyan üléseket tartunk majd, amelyek nem teszik kötelezővé az utazást, vagy szükségessé. Természetesen ez azt jelenti, hogy végső soron választásokkal kell élnünk elkötelezzük magunkat arra, hogy ezt monitorozni fogjuk belsőleg, és van egy magas szintű vezetési, vezető tímünk, és minden választást megfontolunk, vagyis arra vonatkozóan, hogy kivel fogunk együtt dolgozni, és kivel nem. Ez az öt éves terv része lesz, és ennek alapján mindenképpen tudunk megtakarításokkal élni. Ez nem kellemes üzenet az alkalmazottaink felé, és új dolog, mert az ügynökség az elmúlt húsz évben mindig csak bővült, ami az alkalmazottokat illeti, és a költségvetése is emelkedett. De ez egy sor plusz munkát is jelentett számunkra. Ami Gerbrandi úr egy másik kérdését illeti, megkérdez, hogy az új feladatokkal hogy fogunk megbirkózni a következő években. Az EU-nak van egy új eljárása, az új feladattal megbízott ügynökséggel, ügynökségekre vonatkozóan, és ez az alkalmazottak számával is kapcsolatos. Tehát együtt fogunk működni a bizottsággal azon, hogy hogyan tudunk hozzáférni az erőforrásokhoz, forrásokhoz akkor, amikor új feladatokat kapunk, de hát az az igazság, hogy új források nélkül nem tudunk új feladatokat végezni. A kommunikációs eszközök jobb felhasználása több kérdés hangzott el erről. Ennek megvan a módja, hogy hogyan végezzük. Először is az időzítés, az elmúlt években jó példát látunk arról, hogy a kommunikáció időzítése hogy segítette az eljárásainkat. A brüsszeli politikai vezetéssel um, egyeztettünk az időzítésre vonatkozóan nem mindig könnyű a szakpolitikusoknak elolvasni a mi jelentéseinket, ezért most más formába kívánjuk az üzeneteket elküldeni, információs grafikonokat képezünk, vagyis dolgozunk ki, és lebontjuk az információkat, mit jelent ez az elem vagy jelenség a szociális rendszerek, az egészségügy és egész és más területek szempontjából. Vagyis ezt közelebb hozzuk a szakpolitikai munkát végzőkhöz. A másik, az önöknek szolgáltatott információkat is másképpen fogjuk végezni. A múltban ez inkább szétaprózódott, de a jövőben egy kifinomultabb rendszert alkalmazunk, és jelezzük, vagyis önöktől meg fogjuk kérdezni, hogy milyen fajta információkat szeretnének kapni. A másik, a látogatások az ügynökségnél. Múlt ősszel a parlament ellátogatott az ügynökségünkbe, és természetesen ismét meg fogjuk önöket hívni. Az MV bizottság tagjait szívesen látjuk Kopenhágában. A szakértőjünket és jó magamat is a lehető legjobban szeretnénk kihasználni, és mi mindig boldogan jövünk Brüsszelbe, amikor arról van szó, hogy találkozzunk az intézményekkel, és mindenek előtt az MV bizottsággal. Volt egy másik kérdés eh, a környezetvé, az NV és a klímával való együttműködésről, de mi a helyzet a bizottság többi összetevőt illetően? A hetedik EAP, ez egy környezetvédelmi cselekvési program, az összes intézmény programja, és természetesen tartjuk a kapcsolatot egy sor más bizottságbeli főigazgatósággal is, és egy sor brüsszeli érdekelt félel. Hogyan tudunk összpontosítani a leglényegesebb kérdésekre. A termelés és a fogyasztás már nem tartható fel, és a földgolyónak korlátjai vannak, úgyhogy a fenntartható termelésre kell összpontosítanunk. Itt beszélni kell az energiáról, az élelmiszerekről, a mezőgazdaságról és más kérdésekről, és ennek keretében hozzájárulunk az itteni brüsszeli vitához, ami a végrehajtási fókuszpontokat illeti, az európai ellenőrzések kérdése. Itt óvatosan fogalmaznék, az ügynökség lényege, hogy nem fogjuk növelni az ellenőrzések számát, és az EONET partnerekkel együttműködünk. Igen, magas minőségű adatszolgáltatási hálózatot hoztunk létre a minőség, ellenőrzés és biztosítás terén is magas szintű munkát végzünk. Hogyha az ellenőrzési funkcióban rént kívánunk venni, akkor ez változtatásokat igényelne, és jelen pillanatban ezt nem támogatjuk. Az adatokat föl lehet -e használni erre a funkcióra, mások felhasználhatják ezeket az, akció, ezeket az adatokat. Azt kell mondjam, hogy igen, és az elmúlt öt évben szakpolitikai értékelési munkát végeztünk, és ezt mások rendelkezésére is bocsáthatjuk, olyanok számára, akik a végrehajtásra összpontosítanak. Az erőforrás hatékonyság mutatók és célok ezt az ESTÁT-tal, JRC-vel e és az OECD-vel együttműködve. Végeztük az Európai Beruházási Bankkal is, dolgoztunk ezen például, hogyan fektetnek be, hogyan ruháznak be erőforrás hatékonysági projektekben. Föl lehet-e gyorsítani itt az folyamatokat, eljárásokat? Azt kell mondjam, hogy igen, ez prioritás számunkra 2014-ben ez prioritás a zöld héttel és a bizottsági munkával összefüggésben is, és itt támogatjuk a bizottság munkáját. Hogyha valóban megbízható mutatókkal akarunk dolgozni, segítve mások munkáját, az OECD is ehhez hozzájárul, hiszen bonyolult munka ez, másrészt pedig nem szabad hagyni, hogy az ember munkáját kritizálják minőségi szempontból, és éppen ezért több időt kell tölteni ezzel a munkával. De vannak jelentéseink, mutatóink, amelyek a hatékony, hatékonyabb erőforrás felhasználásra vonatkoznak. Tuda Holzbeck kérdésére válaszolva szeretném elmondani, hogy a költségvetés és néhány tevékenység alacsonyabb szinten való végzése. Erről nem végeztünk, vagyis nem készítettünk egy explicit listát, ami a Tudományos Bizottságot illeti. Lehet, hogy önök hamis képet kaptak erről. Éppen most végeztünk egy fontos munkával a Tudományos Bizottságunkkal együttműködve. Szemináriumokat, két találkozót tartottunk, és az öt éves munkaprogramot vitattuk meg. A hozzáállás munkájukhoz nem igazán adhok. Van egy öt éves munkatervük, ami összhangban van a mi munkatervünkkel, és a munkájuk lényegére összpontosít. Szeretném elmondani, hogy a stratégiai folyamatokra összpontosítunk velük. Ami az Ionetet illeti, nemrégiben készítettünk egy felővizsgálatot, áttekintést, találkoztunk a nemzeti fókuszpontokkal, a hatékonyság és az elkötelezettség erősítése a cél. Ez is része a munkánknak, amelyet 2014-re tűztünk ki, és eh, ez segít eh, a nagyobb elkötelezettség hatékonyság elérésében. Ez egy két irányú út, ami az adaszolgáltatást illeti, mi másképpen akarunk velük kapcsolatba lépni. 2015-ben indítunk egy akciót, jó alkalom lesz arra, hogy a tagállamokkal együttműködjünk, és elindítsuk a 2015-ös cselekvési programunkat, és ebben az Elionetben Elionetnek jelentős szerepe lesz. Ami Zéber úr kérdéseit illeti. Provokatív módon úgy értettem az önkérdését, hogy hol is van a hozzáadott érték a mi munkánkban, akkor, amikor más érdekelt felekkel együttműködünk a zöld gazdaság és egyéb területeken. Először is ragaszkodnunk kell a mandátumunkhoz, ez benne van a mi szabályzatunkban. Környezet, energia, föntarthatóság, ezek a legfontosabb területeink, amelyeken dolgozunk. Az AKI is figyelembe vesszük, egy sor irányelvünk, rendeletünk van, és ehhez hozzájárulást kell adni, ismereteket, monitorozást kell végezni, úgyhogy ehhez nagyon szorosan kapcsolódunk. A másik pedig a Eurostat, az OECD, a Nemzetközi Energiaügynökség és egy sor más ügynökséggel együttműködünk, és ez a tágabb értelembe vett tudásbázist jelenti. De Európa a klímaváltozással egyetemben tágabb értelmű, szélesebb értelembe vett kérdésekkel is foglalkozik. Ott van a szemeszter folyamat, közel állunk ahhoz, amiről ön beszélt, és együtt dolgozunk a legfontosabb tudósok irodájával, barózó Barozó elnök körül, köré csoportosul ez a tudós csoport. A lényeg az, hogy a mandátumunkon belül végezzük a munkánkat, a legfontosabb tevékenységekre összpontosítva. Ez társadalmi és gazdasági agenda is, energiarendszerek, termelési rendszerek, ez azt jelenti, hogy egyre jobban közeledünk ehhez az agendához a saját lehetőségeinken belül. Technológiai innovációkkal foglalkozunk-e? Megvizsgáljuk az innováció gyorsaságát, ez az egyik specifikus kérdés. Megvizsgáljuk a globális összefüggéseket, amelyen belül mindez végbe megy. Ez két fontos része a munkánknak és ott van a tudományos bizottságunk is, amely szintén foglalkozik ezzel, ez a jövőbe tekint, ez az elemzés, az ilyen típusú munka. A másik, milyen gyógyszer maradványok találhatók a vízben, és ezek kapcsolata az egészséggel. Egyrészt dolgozunk az egészségügy és a környezet összefüggésén, ez egy tág platform. Hozbéksz eh, úr megezésére utalva ezt a tudományos közösségünkkel és másokkal együttműködve végezzük. Például a, azokkal az ügynökségekkel, amelyek eh, az MV bizottság felügyelete alatt működnek. A másik, monitorozzuk a rendeletek és az irányelvek értelmében monitorozzuk mindezt, és az adatok, amelyeket kapunk, azok az AKI szerinti adatok, és ezeket követnünk kell, ez is feladatunk. Davis úrnak válaszolva, az ő megjegyzéseire reagálva, a bizottság odafigyele az ügynökségre, hogyan tudunk hatást kiváltani, mennyiben gyakorol mindez hatást a bizottság munkájára. Ez egy sor kérdéstől függ, és ennek alapján végezzük ezt a munkát. Ez a munkánk minőségétől függ. Ez az első rendő feladatunk, hogyha nem végzünk magas minőségű munkát, megbízható és időszerű információkat nem adunk, akkor kevés a befolyásunk, a hatásunk. Másodszorban szorosan együttműködünk a bizottsággal, főként a környezetvédelmi és a klíma főigazgatóságokkal. Jobban meg akarjuk érteni, hogy milyen közös folyamatokat, eljárásokat végzünk, amelyek keretében adatokat szolgáltatunk. Volt egy kísérleti projekt a levegő minőség mérésére, az ökoszisztémák vizsgálatára, és támogatjuk a klímát szükséges információkat nyújtva ennek a főigazgatóságnak a UNF tripla hármas keretében. Tripla C keretében. Azt is meg kell értenünk, hogy milyen agendát követünk. Amióta ezt a munkát betöltöm, többször megvitattuk ezt az agendát a két főigazgatósággal, meg kell mondjam, hogy hatást tudunk gyakorolni erre a munkára, de én más perspektívából tekintek erre. Bizonyos függetlenségünk van, azt illetően, hogy hogyan közelítünk a dolgokhoz, másrészt pedig a téren, hogy milyen munkát végzünk, de ez összefügg azzal, hogy milyen szakpolitikát dolgoznak itt ki, vagy igényelnek Brüsszelben. A mi befolyásunk magasabb, mint ahogy ezt sokan gondolnák. Utolsó kérdés. Várunk-e újabb rendeleteket? Az ügynökségnek nem szerepe a rendeletalkotás, nem hozzánk fordulnak elsőként, elsősorban, amikor ez a kérdés felmerül. Mi a szabályozói agendát különböző módon segítsük. Ha megnézzük, hogy hogy is állunk a talajt, illetően jelen pillanatban, mi nem folyunk bele a folyamatba, az eljárásba, hanem hangsúlyt helyezünk arra, hogy hogyan foglalkozzanak, hogy foglalkozni kell a talajjal, a talajfelhasználással, az ökoszisztémák és a klíma alakítása milyen hatással van a talajra, és ez része a megújult szabályozói agendának etéren. De ezt mi nem szorgalmazzuk, hanem csak tudás alapot szolgáltatunk kiegészítésként mindenhez. Vannak-e más szükségletek, ami a szabályozást illeti? a rendszer szintű agendánk jelzéseket küld a koherenciára vonatkozóan, és arra vonatkozóan, hogy milyen rendeletek szükségesek ahhoz, hogy rendszer szintű feladatokat végezzünk, vagy szabályokat dolgozunk ki, és ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen, Hans Pronings, és van egy problémánk, ahogy az lenni szokott, az idő miatt. Castro Franco, Vittorio Prodi. Und äh, die Kollegin Sousa, was Eichhaut, Kollegin Lubitscheva, auch der... Ezek a kollégák vannak felírva a listára, ugyanakkor már negyed órával túlléptük a keretünket. Ha mindenki komoly erőfeszítést tesz, hogy egy percben fogalmazza meg a kérdését, akkor ezt azt hiszem megengedhetjük magunknak, és röviden a válaszokat is meghallgatjuk, így akkor minden kollega hozzászólhat. Egyetértenek? Rendben. Akkor Castro Franco kollega kap először szót. Je vais essayer, monsieur le président, monsieur le directeur. Elnök úr, igazgató úr, Elnök úr, megpróbálom. Igazgató úr, ön a részletes nyomonkövetéssel kapcsolatos kérdése már válaszolt, erre nem térnék most vissza. Gratulálnák az öt éves munkájához, és nagyon sok sikert kívánnak a következő időszakra. Ami a biodiverzitást illeti, az EU kapcsolatot akar felállítani a tudomány és a politika között európai szinten, akkor, amikor az európai információs rendszer a biodiverzitással kapcsolatban felépül, és a környezet és biztonság területén is fellép. Nagyon fontos, hogy az EU aktívan hozzájárulhasson a tudományos platform munkájához, ez a kormányközi platform a biodiverzitásról és az ökoszisztémákról az EQ hogyan működik együtt ezen tudományos platformmal, ezen kormányközi tudományos platformmal. Köszönöm. Köszönöm. Ez eh, példa mutató volt. Mindenkinek javaslom, hogy kövesse ezt a példát. Vittorio Prodi a következő hozzászólónk. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni azt, hogy a Kopernikusra utalást tett. Szeretném a talajjal kapcsolatban szeretnék egy megjegyzést tenni, mert ez rendkívül fontos az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásunk szempontjából, és nagyon gyorsan kell alkalmazkodnunk, hiszen a probléma rendkívül súlyos. Egy további probléma a fenntarthatóság. Azt hiszem, hogy ha egy kicsit zöldítünk a gazdaságon, az azt hiszem, hogy nem oldja meg a problémát, hanem az egész civilizációt meg kell változtatnunk, és ehhez a nem materiális javakat is, nem csak a fogyasztó cikkeket kell szem előtt tartanunk. És szem előtt kell tartanunk az emberek méltóságát is. Ez alapján kell eljárnunk, és akkor az önök felelőssége biztosítani azt, hogy a termelők, a gazdaság is figyelembe vegyék ezen kérdéseket. Köszönöm szépen. Menikó Kolics következik. A e, In e, Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönetet szeretnék mondani az igazgató úrnak is ezen nagyon részletes jelentéséért. I will wait. Megvárom az igazgató urat. 20. Ah, sorry. Eh, hvala lepa, eh, predsednik. In... Még egyszer tehát. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani az igazgató úrnak is, hogy ennyire részletesen beszámolt a munkákról. Köszönjük, hogy a megosztottságot is kiemelte. Nagyon egyszerű kérdésem lenne, de rendkívül aggaszt engem a következő kérdés ez az egészségügyhez kapcsolódik. Nagyon sok mindent támogatok abból, amit ön kiemelt. Szeretném tudni, hogy bármilyen hatásvizsgálatuk van-e arra vonatkozóan, hogy ez az egész ügy hogyan fogja a gazdasági versenyképességet befolyásolni az EU-ban. 2050-ig beszéltünk a folyamatokról. Van-e bármilyen értékelésük arról, hogy hogyan tudunk elég egészséges élelmiszert termelni 11 milliárd embernek a világon. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szűza kollega következik. Hvala lijepa gospodinu Brojningsu. Köszönöm szépen. Brojnings úr. Kiváló volt ez az előadás, amely leírta a több éves erőfeszítéseket. A kérdésem az általános tól a specifikus felé indul. Az ön által felvázolt tudásanyagot hogyan lehet a gyakorlatban felhasználni? Engem leginkább az érdekelne, hogy a tengerrel kapcsolatos problémát, például az Adriát, a Fekete-tengert, a Földközi tengert, és az ezen tengerek mentén levő országok helyzetét hogyan értékel, hiszen nem mind EU tagállam, és nem mindenki alkalmazza az EU vívmányokat. Hogyan tudja az önügynöksége és az EONet, hiszen ez egy bizalmi alapú, bizalmi alapon működő platform, nem tudjuk mi betartatni, önök nem tudják betartatni a jogalkotót, hogyan tudják biztosítani azt, hogy ezen szakpolitikákat betartják? Köszönöm, Paz Eichhout. Egy általánosabb kérdésem volna pusztán, mert Nagyra értékelem az ügynökség munkáját, de hogyha megnézzük az utóbbi öt évet, akkor melyek voltak itt Brüsszelben politikai szinten a legbonyolultabb viták? Ezek mindig a szakpolitikai eszközök körül forogtak. Például, mikor arról beszéltünk, hogy egy vagy három célt szeretnénk 2020 eh, után, mit tegyünk a bioüzemanyagokkal, mit tegyünk a különböző irányelvekkel, az ETS eh, rendszerrel, minden politikai eszközök körül forog. Említette ön is, hogy eh, a jelenlegi helyzet egy zsákutcába vezet, ugyanakkor szeretnénk egy forrás hatékonyabb gazdaságot. Azt hiszem, hogy a leglényegesebb kérdések azok, hogy milyen politikai eszközökkel tudunk túllépni ezeken a holdpontokon. Szeretném tehát tudni, hogy az ügynökség konkrétan hogyan tud bennünket kisegíteni ebből a helyzetből. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Rubicseva asszony. Благодаря, господин председател. Аз съм удовлетворен. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadást, nagyon hasznos volt, és a munkaprogramot is megkaptam. Ami a környezetet illeti, nagyon fontos a megelőző munka, fel kell tárnunk a kockázatokat, és ezek megelőzése sokkal fontosabb, mint az utólagos fellépés. Úgy gondolom, hogy új modellekre és módszerekre van szükségünk a hatásértékelés és a kockázatértékelés céljából. Szükségünk van ezekre, hogy védjük a környezetet. Ezzel kapcsolatban a következő volna a kérdésem. Van-e önöknél kellő kapacitás, költségvetés és e, még kiaknázatlan lehetőségek, hogy megbírkozzanak ezen feladatokkal, hiszen ezen modellek nagyon fontosak a tagállamok számára is, annak érdekében, hogy a kockázatokat és e, a kihívásokat e, leküzdjék. Köszönöm szépen. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Igazgató úr, általános kérdésem lenne, ugyanúgy, mint Bestes kollégának. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség körülbelül egy évvel ezelőtt kiváló jelentést készített. Ez a második fogat, az innováció és megelőzés elvével kapcsolatos ez a jelentés. Azt szeretném tudni, hogy ezen kiváló következtetéseket hogyan szeretné az ügynökség felhasználni a jelentésből, például ami az elővigyázatosság elvének a használatát illeti, amit sajnos egyre kevésbé alkalmaznak. Köszönöm szépen. Ezzel elérkeztünk a felszólalások végéhez, most pedig Hans Brojnixnak adom meg a szót, ha megengedi, akkor röviden. Rendben, köszönöm szépen. Megpróbálok én is röviden reagálni, ahogyan azt a felszólalók is tették. Először is Franco úr, hol is van? Igen, elnézést. Nos, annyit mondhatok csak, hogy a biodiverzitással és az ökoszisztémákkal, az, ezek elemzésével, a természetes forrásokkal kapcsolatos munka az információs, az Európai Információs Rendszerbe épül majd bele, és egyébként intenzíven együttműködünk a globális platformokkal, amelyek eh, már léteznek. Tegnap eh, találkoztam a UNEP képviselőivel, és arról beszéltünk, hogy az ENSZ-ben végzett eh, munkába hogyan tudunk bekapcsolódni, hogy a TIP platform tudományosabb jellegű, vagy ami inkább a módszerekre helyezi a hangsúlyt, ott inkább a New York által irányított folyamatokról van szó, vagy az adatokkal kapcsolatos platform, amely főként a Nairobi hivatal hatóságába tartozik, tehát nyomon követjük ezen menetrendeket. Pródi úr, és elnézést kérek, hogy túl későn vettem fel a fejhallgatót. A Kopernikus és a talaj kapcsán annyit mondhatok, hogy ezt nem úgy tekintjük, mintha pusztán a talajra szorítkozna. A Kopernikus az éghajlatváltozással kapcsolatos alkalmazkodás terén is fontos. A fenntarthatóság kapcsán ugye említette, hogy nem elég pusztán egy zöld réteggel lefesteni a gazdaságot. Egyetértek. Az öt éves munkaprogramunk tartalmaz pontokat, amelyek pontosan erre reagálnak. Ami a tudományos változásokat illeti, ugye itt valóban kulturális, humán, tőke és egyéb aspektusok is fontosak. Tehát odafigyelünk erre, és másokkal együtt megpróbálunk kidolgozni egy olyan folyamatot, amely támogathatja ezen célok elérését. Úgy gondolom, hogy a 20. században nagyon sok témában komoly előrelépést értünk el, ugyanakkor a 21. században vannak bizonyos korlátozásaink, szeretnénk jó eredményeket elérni, de a korlátokat figyelembe kell vegyük. Tehát ez egy fontos paradigmaváltást jelent a szakpolitika terén is, úgyhogy elő kell teremtenünk az erre vonatkozó ismereteket. Kukovics asszony az egészséggel kapcsolatban tett fel egy kérdést dolgozunk ezen továbbra is, és integráltabb hatás tanulmányokat szeretnénk kidolgozni, hogy ez hogyan kapcsolódik a versenyképességhez és a zöld gazdasággal kapcsolatos menetrendhez. Nos, számos kérdést nyomon követünk. Egyfelől a szemeszter folyamat szempontjából ez az integráltabb megközelítés fontos, aztán együttműködünk másokkal is, megpróbáljuk az ismeret alapot, a tudás alapot szolgáltatni ahhoz, hogy valóban zöldé tehessük a gazdaságot. Vannak globális kihívások e tekintetben. Úgy gondolom, hogy a jövőre nézve a versenyképesség alapja az kell, hogy legyen, hogy alacsony szénkibocsátású gazdaságok és a források szempontjából hatékony gazdaságok kidolgozásán, megteremtésén kell fáradoznunk, és úgy gondolom, hogyha korán elép, átlépünk az innováció, korán rálépünk az innováció útjára, akkor globális vezető szerepet tölthetünk be. A mi feladatunk az, hogy a mutatók hogyan tudnak hozzájárulni egy zöldebb és versenyképesebb gazdaság megteremtéséhez. Nincsenek olyan kapacitásaik, mint a Eurostatnál vagy másoknál, de ugyanígy dolgozni fogunk a gazdasági és pénzügyi eszközök kidolgozásán is, például ami a zöld adófajtákat illeti, a támogatási rendszereken is úgy gondolom, hogy ez a pénzügyi e, eszközök keretébe tartozik. De mindenképpen e, alázatosak kell, hogy maradjunk, és tisztában kell legyünk a korlátainkkal. Volt e, Szuka asszony részéről is egy kérdés. Ezt a tudást hogyan lehet a gyakorlatban felhasználni? Azt gondolom, hogy a munkánk nagy része ismereteket szolgáltat ahhoz, hogy ellenőrizhessük azt, hogy a közösségi joganyagot végrehajtják-e, és ez hogyan hat az európai környezetre és, és az emberek életére is, az európaiak életére. Ez tehát egy nagyon hasznos eszköz a szakpolitikai fellépés szempontjából fontos, hogy megállapíthassuk, hogy elértük-e az európai célokat. E tekintetben ez nagyon hasznos a parlamenti képviselők és az Európai Bizottság munkája szempontjából, és szeretném hangsúlyozni, hogy azok, akik a tagállamok szintjén dolgoznak, számukra is fontos ez. A tengerekkel kapcsolatos kérdése nagyon tetszett, ugyanis pont másfél évvel ezelőtt vettünk részt a HOP konferencián, és pontosan ott foglalkoztak ezen kérdésekkel. Továbbra is értékelni fogjuk a tengerek és az óceánok minőségét Európában. A Fekete-tengeri Egyezménnyel a, együtt működünk, aztán ott van a Horizont 2020, a Földközi tengeri és a Kaszpi tengeri egyezmény, az MV dél, az MV keleti partnerség, szintén kiterjed a földközi tengeri és a fekete tengeri partmenti országokra. Természetesen a politikai e, eseményeket nem tudjuk befolyásolni. Mi egy e, tudás e, alapú platformot próbálunk kidolgozni, amely segít a szakpolitikai döntéshozatalban. De a tengeri kérdésekkel kapcsolatos menetrendet is fontosnak tartjuk. Eckhart úr kérdése pedig. Nos, Valóban a szakpolitikai eszközökkel kapcsolatos vita nagyon fontos, sőt korábban, amikor kutatóként dolgoztam, erre helyeztem a hangsúlyt, hogy hogyan tudjuk kalibrálni ezen dolgokat. Úgy gondolom, hogy az a munka, amelyet elvégzünk, amikor értékeljük azt, hogy hol is tartanak a szakpolitikák, először az eszközökre vonatkoznak, és arra, hogy hogyan működnek ezek, Például ami a zöld adókkal kapcsolatos munkát illeti, ez is ide tartozik. És egy szakpolitikai értékelési munkába is fogtunk a bizottsággal. Ez egy szándékos döntés volt, mert úgy gondoljuk, hogy az érmének ez a másik oldala. Ha úgy döntünk, hogy nagyobb hangsúlyt helyezünk a politikai végrehajtásra, az értékelés ennek eh, az egyenletnek egy fontos része. És amikor a politikákat értékeljük, akkor eh, természetesen itt figyelmet kell szentenünk az eszközök kiválasztására is. Ezért azt mondhatom, hogy az a munka, amelyet végzünk, mérvadó lehet ebből a szempontból. Nagyon eh, jónak találtam azt a kérdését, hogy mutatókat dolgozunk ki, nos, azok, akik adatokat kérnek tőlünk, számunkra mindig azt, számunkra mindig azt mondjuk, hogy nem, mi nem ezzel a részsel foglalkozunk, mi értékeljük az adatokat, és a tudásalapot szolgáltatjuk. Nem pusztán vég nélkül szolgáltatunk információt, tehát valóban ez a figyelmünk homlokterébe tartozik. És végül az utolsó két kérdés, azt hiszem, Lipcsev asszony, akitől elnézést kérek, mert valószínűleg nem így kell a nevét kiejteni, ami a meg, előző megközelítést illeti a kockázatértékelés szempontjából, ez az utolsó kérdésnek is tárgya volt, ha nem tévedek, azt mondhatom, hogy ezt az európai politikai döntéshozatal egy fontos elemének tartjuk, a Lisszaboni szerződésben is szerepel. A jövőben arra törekszünk, hogy jobban megérthető legyen, hogy milyen bizonytalan pontok vannak még a jövőre nézve. Vannak ehhez módszerénk? Igen. Forrásaink vannak? Nos, egy tudományos bizottságunk van, és egyéb közösségekkel is együttműködünk, és azt is mondhatom, hogy a közös kutatóközponttal is együttműködünk, ugyanis náluk sokkal nagyobb a modell készítő kapacitás, mint nálunk, de valóban ez a munkánk részét képezi. És ez kötődik az utolsó kérdéshez is, amely Panavotov asszonytól érkezett. Azt mondhatom, hogy a megelőzés, az elővigyázatosság valóban fontos a környezetvédelmi politikai döntéshozatal esetében az elővigyázatosság elve egyfajta eszmecserére törekszünk, ugye a brüsszeli konferencián, és a következtetéseinket is megpróbáljuk ebbe beleépíteni. Az eddig elvégzett munkát megpróbáljuk alkalmazni arra, hogy mit jelent ez majd a 2020, vagy a 2030, vagy a 2050 utáni időszakra nézve, tehát ez mindenképpen a munkánk szempontjából fontos kérdés. Elnök, köszönöm szépen Hans Brunings, köszönöm a részletes válaszokat is. Úgy tűnik, hogy nagy az érdeklődés ezért a végrehajtás során sok sikert kívánok önöknek, amikor majd a munkaprogramjukat végrehajtják, és remélhetőleg itt az ENVI szakbizottsággal továbbra is szoros lesz az együttműködés, minden bizonyal a választások után a következő bizottsága folytatják majd ezt a munkát, most azonban köszönöm önnek az elmúlt hónapok során végzett munkát. És elérkeztünk a következő napi rendi pontunkhoz. Und zwar das Thema az új élelmiszerekről van szó. Itt van az előadónk, James Nicholson, akinek meg is adom a szót. Uh, thank you very much in, indeed, Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenki tudja, hogy tavaly december 18-án a bizottság benyújtott egy már régóta vált javaslatot a jelenlegi új élelmiszerekről szóló rendeletre vonatkozóan, annak felülvizsgálatára vonatkozóan. A szakbizottság nagy többsége tud arról, hogy korábban megpróbálták az ezzel kapcsolatos jogalkotást felülvizsgálni, ezt 2011 márciusában kudarcba fulladt, hiszen a parlament és a tanács nem sikerült, hogy megállapodjon az egyeztetési eljárás folyamatában. Önök is tudják, hogy a bizottság éppen ezért különvette a klónozást az új élelmiszerektől, és egy külön klónozásra vonatkozó csomagot nyújtott be tavaly decemberben. Az új bizottsági javaslat nagy mértékben onnan folytatja munkát, ahol a parlament és tanács közötti 2011-es egyeztetés leállt, az akkori előadó és az árnyék előadók munkáját ezt tükrözi. A legfőbb célkitűzése ennek a javaslatnak, ha jól értelmezem, az, hogy a jelenlegi kölcsönös elismerési rendszer helyére egy EU-s engedély, központosított engedélyezési eljárást vezessen be a hagyományos élelmiszerekre, amelynek már bizonyítottan hagyományos a felhasználása harmadik országokban, és EU-s listát hozzon létre az engedélyezett új élelmiszerekre vonatkozóan. A jelenlegi rendelkezéseket frissíteni akarja azért, hogy az új technológiai és tudományos fejleményeknek helyet adjon. Az EU jelenleg egy olyan eljárás alapul, ahol a kockázatelemzés szempontjából szociális frusztráció szempontjából a helyzet felülvizsgálatra szorul, és reméljük, hogy a, sikerül egy olyan rendeletet létrehozni, amely a célnak megfelel, közben az innovációt támogatja az iparágon belül, és ez a fejlesztést és a fejlődést is szolgálja. Mint már mondtam, úgy gondolom, hogy nagyon sok komoly kérdéssel foglalkozott az előző eljárás 2011-ben, az egyeztetési eljárás során, de ez nem jelenti azt, hogy most akkor végeztünk és hazamehetünk. A 13-as javaslat lehetőséget ad nekünk arra, hogy finomítsunk ezen a javaslaton, és biztosítsuk azt, hogy minden kérdést megvizsgálunk. Nem tudjuk megerősíteni a javaslat időzítését a választások utána fog ez esni. Én azt el tudom mondani, hogy optimálisan mit lehetne szándékként elérni. Ez az első eszmecsere, Természetesen, a, hogyha a választókörzetemben újra megválasztanak, akkor én júniusban nagyon szívesen vagy júliusban beszámolok erről, és hogy az átmenetet biztosíthassuk. Majd szeptemberben lehetne a szakbizottságban erről beszélni, és nyilvános meghallgatás szeptemberben, szeptember végéig a módosításokat beadni, októberben szakbizottságban szavazhatnánk róla, és esetleg, hogyha első olvasatban megállapodás születik, Nos, mindez egy optimista forgatókönyv, de persze a végcél az az, hogy elérjük ezt. A bizottság hatástanulmánya 2008-ban az árnyék előadók támogatásával a parlament szolgálata felé egy kérdést intéztünk azért, hogy egy hatásvizsgálat készüljön arról, hogy semmilyen fontos fejleményt nem hagyunk figyelmen kívül a 2008-as hatásvizsgálattal kapcsolatban. Ha jól értem, a koordinátorok ezt jóvá hagyták, úgyhogy köszönetet szeretnék nekik mondani ezért, hiszen ez rendkívül pozitív her. Remélem, hogy a parlamenti választási szünet során sikerül ezt a munkát lezárni. Úgy gondolom, hogy ez a javaslat jó platformja lesz az innovációnak, felszámolja az akadályokat az innovátorok számára, és az iparágbeli fejlesztéseket megkönnyíti. Három fő kérdésre fogok koncentrálni. Az egyik a fő kritérium az új élelmiszerek feldolgozásával kapcsolatban, hogy mit, mi is számít új élelmiszernek, ez nagy mértékben attól függ, amit már 97-ben is meghatároztunk. Pragmatikusan próbálom megközelíteni annak a felmérését, hogy mit számít új élelmiszernek. Úgy gondolom, hogy még további pontosítás lehetséges a definíciók területén, azért, hogy jogbiztonságot lehessen az iparágnak nyújtani. Új kategóriák és feltételezésre alapuló definíció bizonytalansághoz vezetne. Ami a delegált aktusokat illeti, ez az első kérdéshez kapcsolódik, a bizottság felhatalmazásán alapuló aktus keretein belül tud eljárni. Azt kell biztosítanunk, hogy az iparágra való kihatás bármilyen ilyen jellegű jogalkotás során figyelembevételre kerül, és hogy nem lehet alapvetően megváltoztatni az új élelmiszerekre vonatkozó rendelet hatáját, azon túlmenően, amiről a parlament és a tanács megállapodott. A tagállamok szerepe. Sok tagállamban már megfelelő tapasztalattal, szakértelemmel rendelkeznek, különösen ami az új élelmiszerek besorolását illeti, és az erre vonatkozó gazdasági, ezt használó gazdasági szereplők reakcióra vonatkozóan azt gondolom, hogy az EFSA szerepét el tudják fogadni, anélkül, hogy az gyengítene az eljáráson, természetesen mindig az ipari fejleményeket is figyelembe kell venni. Végül pedig megvizsgálom annak a lehetőségét, hogy hogyan lehetne egy olyan listát összeletén, amelyben az elutasított élelmiszerek szerepelnek, az új élelmiszerek és a harmadik országból származó hagyományos élelmiszerekkel kapcsolatban az élelmiszeripari szereplők is megfogalmazták a véleményüket. Elnök úr, biztosítanunk kell azt, hogy ezen élelmiszerek piacra kerülhetnek, és várom a többi kolléga véleményét ezzel kapcsolatban. Köszönöm a figyelmet. Vielen Dank. Damit jetzt die Debatte. Köszönöm szépen. Most pedig az eszmecserét megkezdhetjük az egyes frakciók képviselőivel. Köszönöm, elnök úr. A néppárt nevében szólok, és megint csak elővettük ezt a dossziét 2010 után. Emlékezhetek arra, hogy a tanácssal nem volt megállapodás a klónozott hús miatt. Néhány nappal ezelőtt volt egy ülés, és megállapodtunk pontosítottuk a hatás vizsgálat kérdéseit, és szeptemberben meghallgatást szeretnénk tartani erről a fontos joganyagról. Köszönjük az új szöveget a bizottságnak, ez most sokkal világosabb, és megfelel a közös álláspontnak, amely 2010-ben született. Viszont úgy gondolom, hogy most kevésbé lesz nehéz ez a feladat. Az egyes cikk engem nagyon is aggaszt, mert itt arról van szó, hogy klónozott állatokat vessenek be, vigyenek ki a piacra. Van erre egy irányelv, ami még nem született meg, de beszélni kell róla, ki kell jelezni, jelölni az előadókat, az árnyék előadókat, és talán, hogyha késlekedünk ezzel a dosszéval, akkor joghéza keletkezik. Ami az új definíciókat illeti az új élelmiszerek esetében. Az előadó már szólt róla, ugyanazokat a definíciókat alkalmazzák, mint az előző javaslatban. Vagyis május 15-e előtt, 2017. május 15 előtt ezeket nem ajánlják felhasználásra itt lehetnek bizonytalanságok jogi szempontból. A másik az engedélyezés fejezete, itt a releváns tényezőkről van szó. Szerintem jobban meg kellene határozni az, hogy mi az, hogy legitim és releváns tényezők. Kell-e itt delegált aktust alkalmazni? Nem tudom, de ezt majd még meglátjuk, dönteni kellene erről. A parlamentben nem nagyon rajongunk a delegált aktusok és a végrehajtási aktusok iránt. Miért? Mert ez azt jelenti, hogy mi elfogadunk egy jogszabályt, és később a bizottság megváltoztatja azt, amit mi elfogadtunk, mégpedig jelentősen a delegált aktusok segítségével, és ez gondot okoz a parlamentnek, de ezzel a dosszéval ez nem függ össze, ez mellékes kérdés. Nikolson úr szólt az elutasított élelmiszerekről, és ez a harmadik országokra vonatkozik. Ha már itt van a bizottság, örülnék, hogyha tisztázna valamit ugye az elutasított élelmiszerekkel kapcsolatban. Nagyon sok üzenetet kaptam ezzel kapcsolatban a rovarok a rovarokkal kapcsolatban, ugye interjúkat is kértek tőlem. Ha sikerül bebizonyítani azt, hogy egy harmadik országban több mint 25 éve fogyasztanak egy rovart, akkor kérdés, hogy új élelmiszerré lehet-e minősíteni, vagy el lehet-e utasítani olyan indokok alapján, amelyek nem kizárólag élelmiszerbiztonsági indokok. A bizottság javaslatában van egy javaslat is, ami azt mondja, hogy generikusak, általánosak lesznek az engedélyezések, ugyanakkor egyéni alapon 5 éves engedélyezést is lehet bizonyítani, olyan, biztosítani olyan esetekben, ahol adatvédelmi kérdések merülhetnek fel. A bizottság javaslata az értékesítés kérelmezője szempontjából, akkor adható korlátozott időre, ha valamilyen probléma merül fel. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság úgy gondolja-e, hogy lehetséges egy kizárólagos időszakot biztosítani az engedélyezett élelmiszerekre vonatkozóan, amelyeket a 4 5 hetes cikk alapján jelentettek be. Egy listát lehetnek kidolgozni, egy egységes listát, jegyzéket, amelyet összhangba lehetne hozni az új jegyzékkel. És kizárólagosságot lehetne biztosítani azon élelmiszerekre nézve is, amelyek esetében adatvédelmi aggályok merülhetnek fel. Ami a többit illeti, teljes mértékben támogatom a bizottság javaslatát, mert nagyon fontos, hogy ez a rendelet valóra váljon, nem csak a fogyasztók szempontjából, hanem az ágazat szempontjából is, főleg ami a technológiai innovációt illeti. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ALDE már kinevezett egy árnyékjelentéstevőt, Corinne Lepáns, Kati Kali után, következik utána. Tudom, hogy nagyon fontos ez a téma, de azért kérem, hogy gondoljanak az időre is, máskülönben kifutunk az időből. Please. Je serai rapide Nagyon gyors leszek, elnök úr. Öt pontban. Egy. A nemzeti ügynökségek szerepe. Az itteni javaslatban a nemzeti ügynökségek teljesen eltűntek. pedig hát vannak példáink arra, hogy a nemzeti ügynökségek másként gondolkodhatnak, mint az EFSA adott kérdésről. Anélkül, hogy az EFSA központi szerepét megkérdőjeleznénk, ha bár garantálnunk kell az eszmecserét a nemzeti ügynökségekkel és az együttműködést velük, és ezt a szövegben is öm, ki kell emelni. Másodszorban mindjárt értjük, hogy a klónozás már nincs a szövegben, ennek ellenére tudjuk azt, hogy egy specifikus jogalkotás időt vesz igénybe, éppen ezért azt szeretném, hogy átmeneti jelleggel a szövegbe bekerüljön, hogy a klónozott állathús forgalomba hozatalára engedélyezés vonatkozzon. Harmadsorban már kollégám elmondta, nem szabad, hogy a hatályt végrehajt felhatalmazási aktusokkal, hanem felhatalmazáson alapú, alapuló aktusokkal lehet csak szabályozni. Ami a kockázatértékelést illeti, a bizottságnak figyelembe kell venni azt, hogy más legitim faktorok is, például az új élelmiszerek környezetvédelmi lehetséges kihatása milyen, és itt a nanotechnológiára vonatkozó gondolok. Ami az adatvédelmet és a bizalmas kezelést illeti, jobb egyensúlyra van szükség az ipari szereplők érdekeinek védelme és a fogyasztók tájékoztatása között. Az Árhusz egyezmény elvárja, hogy az egészségügyre és környezetvédelme vonatkozó tájékoztatása lehető legszélesebb körül legyen. Érthető az, hogy az ipari adatok bizalmasak maradjanak, de ami közegészségügyi és környezetvédelmi kérdés, azt nyilvánosságra kell hozni. Elnök úr, a lehető leggyorsabban ennyit. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm és Kati Kariutát végül, de nem utolsó sorban. Eh, ik wil de rapporteur ook bedanken. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadónak a megszervezett munkát. Azt is szeretném megjegyezni, hogy eh, miért eh, nem voltunk sikeresek eddig. Gyakorlatilag két okra vezethető vissza az, hogy miért bukott meg a korábbi szabályozás, például ami az állatok klónozását illeti, a parlament ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, hogy nem szabad klónozni az állatokat, és az állati eh, klónozott eh, eh, eredetű állatok importjával kapcsolatos ez. A címkézésben nem tudtunk megállapodni, már pedig a fogyasztók számára ez nem volt előnyös, ebben nem tudtunk megállapodni, de most folytatódik a vita. És kapcsolódik ez a klónozott állatokkal kapcsolatos élelmiszereken, ugye itt még mindig élelmiszerként minősítjük ezeket. Egy másik ok, ami miatt az egyeztetés megbukott, minden frakció számára ez volt a legfontosabb ott, a, ok, ez a delegált jogi aktusokkal magyarázható. A bizottság azt javasolta, hogy az engedélyezett új élelmiszerek jegyzékét frissítsük. A parlament úgy vélte azonban, hogy ez a jegyzék a legfontosabb a jogszabályozás szempontjából, és delegált jogi aktusokat szerettünk volna. ez egy horizontális kérdés a parlamentben. Láthatják, hogy nagyon sok jelentést érint, ugye a végrehajtási jogi aktusok miatt, mi pedig delegált jogi aktusokat kívántunk. Ami most meglepő, az, hogy a bizottság az új élelmiszerek kapcsán a következőt teszi. A parlament véleményét figyelembe veszi, mert a 7-es, 8-as, 11-es pontoknál ismét végrehajtási jogi aktusokat helyez kilátásba. Ez azonban azt jelenti, hogy nem veszi figyelembe a parlament véleményét. Rendben, nos, ez a rendelet gyorsan kell, hogy valóra váljon, azért ezt mindenképpen megértette a bizottság. A parlament egyébként a tanácssal egyéb pontokban egyetértett, ezért jó lett volna, ha benyújtunk egy tervezetet, amelyben a szerepelnek azon pontok, amelyekre megállapodtunk a tanácssal, és ha probléma van a delegált jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok kérdésében, akkor a parlament érveire is oda lehetett volna figyelni, de nem, a bizottság nem ezt tette, a bizottság olyan, mint egy sziget, mindig ugyanazt teszi, és hát ez elég sajnálatos. Most megint két-három évre lesz szükség a tárgyalásokhoz, aztán újból vitát kell kezdeményezni olyan pontokban is, ahol tulajdonképpen a parlament és a tanács már megállapodott, például az élelmiszerek definíciója, az új élelmiszer definíciója, és hát ez nagyon sajnálatos. Aztán megint megváltoztattak valamit a harmadik országokból származó hagyományos élelmiszerek kapcsolatban. A bizottság jelenlegi javaslatában az engedélyezésen azt hiszem lehetne még javítani. Kár, hogy nem tartják magukat ahhoz, amiben már az egyeztetés során megállapodtunk. Remélem, hogy a delegált jogi aktusok és a végrehajtási jogi aktusok tekintetében sikerülhet még a megállapodás a bizottság és a parlament között, de ez nem bizonyulhat, nem lesz egyszerű. Köszönöm. Nem tudtam venni a tolmácsolást, semmit nem hallottam. Fontos ez a vita, mert az innovációval van dolgunk, és lehetővé kell tenni az innovációt az élelmiszerek terén is, de ugyanakkor védeni kell a fogyasztót, és meg kell nyugtatni, hogyha aggodalmai lennének. Már Körin Lopás felvetette egy kérdést, visszatérnék rá. A kapcsolat a nemzeti ügynökségekkel. Nagyon jónak tartom, hogy van egy centralizált, központosított eljárás, de kapcsolatot kell teremteni a nemzeti ügynökségekkel. Szeretném tudni, hogy lehet-e hozzájuk folyamodni akkor, hogyha nézeteltérések vannak bizonyos élelmiszerekkel kapcsolatosan. A centralizált eljárás ellenére valamely tagállam átmenetileg egy újraértékelés alapján, új adatok alapján felfüggesztheti-e az, hogy forgalmazzon egy új élelmiszert a területén, mert úgy tartja, hogy ez veszélyt jelent a fogyasztóinak. Néhány kérdés felmerül itt az új élelmiszerek kapcsán, milyen anyagokat használnak a harmadik országokban. Például az orvoslás során és a kínai orvoslás során is. De ezek beléphetnek az európai területre, mert új élelmiszerekként tartanák őket nyilván. Úgyhogy ezekre a kérdésekre válaszolnunk kell. Köszönöm szépen. A bizottságnak adom most, most meg a szót. Sántár Bursit, elnézést kérek a név kiejtését, Páncsoljon ön a szó. Bricsi az én családnevem. Elnézést kérek, az igazgatómnak egy másik ülésre kellett mennie. Örömmel válaszolok ezekre az igen helyén való megjegyzésekre. A célunk az, hogy innovációs platformá váljunk Európában, főként a KKV-k számára, amelyek fontos szerepet játszanak az élelmiszer ágazatban. De természetesen az innováció nem történhet meg az élelmiszerbiztonság kárára, és ezért akarjuk a rendeletet javítani. Áramvonalasítjuk az operatív eljárás, gyorsabb eh, elfogadási rendszereket vezet be, és ez fontos, bevonja a tagállamokat, mert mindegyik tájékoztatva lesz a lehetséges alkalmazásról. A tagállamokat továbbra is bevonjuk az engedélyezési folyamatba a komitológiai eljáráson keresztül. Részt vesznek a koordinálásba az EFSA-n keresztül, hiszen az EFSA kapcsolatban áll a nemzeti ügynökségekkel különböző témákban, és a tagállamok részt vesznek a hagyományos ételekkel kapcsolatos kérdések megvitatásában is, hogyha hagyományos ételt akarnak piacra dobni, és hogyha a tagállam és az EFSA nem ellenzi, akkor elfogadják azt az élelmiszert. A rendeletnek nem az a célja, hogy kizárja a nemzeti ügynökségeket, hanem létrehozzon egy olyan rendszert, amely hatékony, az innováció és a biztonság szempontjából. Fontos az is, hogy ami a klónozást illeti, az előadó és néhány képviselő is szólt erről, kizártuk a klóninggal kapcsolatos kérdéseket, hiszen külön csomagunk van, amelyet külön kell majd kezelni és megtárgyalni. Az lehetséges, hogy a klónozási javaslatokat nem fogják elég gyorsan elfogadni ahhoz, hogy a javaslat kizárja a klónozásból származó élelmiszereket. A, ha az irányelvet elfogadják, a klónozásra klónozással kapcsolatos élelmiszerek esetében, akkor lehet, hogy mi is lépünk, hogy ne legyen joghézag. Ami az átmeneti időszakot illeti, van néhány rendelkezés, amely az ökkenőmentes átmenetet biztosítja a régi rendeletből az újba, de már ma látni lehet, hogy ha vannak egyéni engedélyezések, ezek egyéni jellegűek, mert olyan technokrata plusz eljárásunk van, hogyha megadják ezt az engedélyt külön egy élelmiszer forgalmazónak, vagy termelőnek, akkor bármely más élelmiszer gyártó ennek alapján piacra dobhatja ugyanazt a terméket. Úgyhogy ez egy másfajta egyéni vagy egyedi engedélyezés, amit javaslunk. Hogyha egy cég innovatív tudományos adatokat szerez be, és saját kutatásai alapján képes arra, hogy egy új élelmiszert állítson elő, akkor lehetővé tesszük számára, hogy ezt eh, forgalmazza öt éven keresztül. Ez lenne az egyetlen cég, amely ezt megtenné, ha csak nem engedi meg ez a cég a többi gyártónak, ezen adatok felhasználását. Gondosan kell az átmenetet megszerveznünk, de vannak intézkedések a szövegben, amelyek ezt lehetővé teszik. Harmadik országból érkező élelmiszerek, ez benne maradt a szövegben, lehetővé tesszük a hagyományos mezőgazdasági termékeket, hogy egy értesítési rendszer tárgyai legyenek, és ezeket az uniós listára rávehetjük, de az egyeztetés szövegében azt találjuk, hogy azért, hogy jobban megértsük az összes üzleti vállalkozót, legyen egyetlen egy egységes lista az élelmiszerekről, amit az új élelmiszerek szöveg keretében engedélyeznénk, és itt három kategória lenne. Egy, amikor van egy alkalmazás, megvan az alkalmazás, és a listára rákerül, a, vagyis megvan a kérelmezés, és azután rákerül az élelmiszer a listára, majd van egy olyan eset is, amikor határidő szabunk ki, de van egy olyan eljárás is, amikor értesítés, értesítés alapján történik az engedélyezés. Általában ezek generikus engedélyek, és könnyű egyetlen listára hivatkozni, mint külön-külön információs anyagokra. Definíciók, ez fontos. Az egyeztetési munka eredménye, mindez, ott megállapodtunk abban, hogy lesz olyan definíció, ami a 1997-eshez igazodik, és a jelentős fogyasztáshoz, mint adathoz, már volt egy lista, de nem teljes. A mai kategóriák a jelenlegi rendelet alapján néha félrevezetők. Érdekes példa a rovarok kérdése, vita volt arról, hogy ez egyik vagy másik kategóriába tartozik-e. A jogalkotó célja akkor az volt, hogyha rovarok vagy más élelmiszer nem fogyasztanak jelentős mennyiségbe, akkor ezeket új élelmiszernek kell tekinteni, és biztonsági értékelésnek kell alávetni. Fontos, hogy a kockázat értékelés ne legyen ütköző pont, ne akadályozza meg az innovációt, ne fékezze meg, hanem inkább pozitív eleme legyen. A cégek számára ennek alapján meg lehet szerezni a fogyasztók és a hatóságok bizalmát nemzeti szinten, azért, hogy biztosítsák, hogy az új élelmiszer, amelyet Európában eddig még nem fogyasztottak, biztonságos és forgalmazható a belső piacon. Az az érzésem, hogy az összes kérdésre válaszoltam. Van egy kényes kérdés a végrehajtási és delegált aktusok, ami a végletesi aktusokat illeti, megfelel mindaz, ami az anyagban szerepel, az erre vonatkozó jogszabályoknak. Ezek a nem alapvető követelmények, a kritériumokat kell végrehajtani a rendelet szerint. Szerintem a kérdésekre válaszoltam, köszönöm az előadónak és a képviselőknek az igen érdekes kérdéseket. Aktívan fogunk dolgozni ezeken, és segíteni fogjuk az első olvasati megállapodást. Köszönöm szépen, szeretném kérdezni az előadót, hogy szeretne még hozzátenni ehhez valamit. Nikolson úr. Thank you, Chair. Uh, Köszönöm, elnök úr. Nagyon kevés megjegyzésem van, tudom, hogy szorít az idő. Köszönetet mondanék azoknak, akik elmondták a véleményüket különösen a sedóknak, hogy ennyire fontos kérdéseket felvetettek. Megpróbálom ezeket figyelembe venni a következő hetekben és hónapokban. Egyértelmű, hogy hol lesznek komolyabb problémák, és nézeteltérések lehetnek, úgyhogy talán vissza kell egy kicsit a múltba fordulni, de nem hiszem, hogy ma ezt részletesen kellene taglalnunk Ayuso kolléga aggáját osztom a delegáltaktusokkal kapcsolatban, és nem tetszik ez nekem sem, szerintem nehéz ezzel dolgozni, de ez egy további érvelés, és a jelentésben is ezt felvethetjük máshol is. Köszönöm az elhangzottakat, mindenki hozzájárulását, remélem, hogy sikeres lesz ennek az eredménye még az évvége előtt. Köszönöm. Köszönöm szépen, Nicholson úr, ezzel akkor lezártuk ezt az eszmecserét, és az európai választásokat követően fogunk visszatérni ehhez a témához itt a bizottságban, úgyhogy folytatás következik. Ezzel pedig elérkeztünk az ma délelőtti ülésünk utolsó napi rendi pontjához, a hetes napi rendi ponthoz. Itt piaci stabilitást biztosító tartalék kialakításáról van szó az uniós kibocsátás kereskedelmi rendszer vonatkozásában. Szofi Okoni az előadónk, de mivel kevés az időnk, mindenkit, aki szeretne hozzászólni, belértve az előadót is, kérném, hogy az idő rövidségére való tekintettel gyorsan és röviden fogalmazzanak, hogy mindenki reagálhasson, még az Európai Bizottság is. Parancsoljon! Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm, 13 óra 30-kor indul a vonatom, én is odafigyelek a felhasznált időre. Kedves kollégák, új szakaszába léptünk a klíma és az energia jövőbeli európai politika terén. Fontos munkát végeztünk a Delvo Szimenszki jelentése kapcsolatosan, célok, klímacélok 2030 irányában és volt egy január 22-i jogalkotási csomagterv, a stabilitási tartalék a CO2 piacon. Ez a piac az EU klímapolitikájának sarokköve. Örülök, hogy önökkel együtt felelőse vagyok annak, hogy megoldást találjunk arra, hogy erősítsük, stabilizáljuk ezt a piacot. Mindannyiunknak gondolni kell egy alapvető kérdésre, ez a piac, mesterséges piac politikai okokból jött létre, és éppen ezért politikailag kell egyeztetve a működés feltételeit meghatározni. Ami az európai kibocsátási piacot, kereskedemet illeti. Ez bizonyos tevékenységen alapul, ez eddig rentábilis volt, mégpedig ingyen a itt szó volt az üvegház hatású gázokról is, majd most már fizetni kell azért, hogy csökkentsük ennek negatív hatásait. Mindkét esetben politikai döntés hoz létre egy piacot, akkor ezt mesterségesnek tekintsük. A fizetni kell, akkor ez azt jelenti, hogy másképp alakul a piac. Amikor a kvótákat politikai döntés alapján hozzák létre több évre, az kvóta irányi igények a gazdasági helyzetről függnek, és a kibocsátás mennyiségétől. Most ez a piac rendkívül alacsony árral néz szembe. Az átláthatóság problémás, mert a beruházásokat hosszú távra tervezik, nagyon hosszú távra, például az energia szektorban. Itt a backloading a, és a 2030-as energia-klíma keret részleges, nagyon is részleges választ ad erre a problémakörre. Ez a piac szemben áll a volatilitás kockázatával, a kvóta igény a stabil eh, kínálattal néz szembe, és a hármas eh, fázisból a négyesbe való átmenet problémát jelent, mert a kvóták eh, biztos, hogy jelentősen csökkenni fognak 2020-2021-ben. Az Európai Bizottság javaslata erre a két nehézségre próbál választ adni, javasol egy stabilitási tartalékot a piacnak, két irányba működne, limitálna a fluktuációkat, mint a hossz, mint a BESZ tekintetében 2021 irányában, és kiegyensúlyozott átmenetet kíván bevezetni a különböző fázisok között, vagyis 2020-21-22-re a kvótákat meghatározná. Én üdvözlöm ezt a javaslatot, és nagyon alaposan el kell gondolkodnunk, egy lényegi vitát kell, szenvedélyes vitát mindannyiunknak folytatni erről. Szükségünk van az európai szénpiac vagy CO2 piac szabályozására, de mire kell gondolni ezzel kapcsolatosan a rendelet formáját illetően. Különböző megoldások vannak, hogyha többlet van, vagy kóta hiány, erre gondolni kell. Európai Kvóta Bank létrehozása, a másik gondolat egy független hatóság irányítása alatt például. Minden más ötletet is szívesen veszünk. Van egy közvetlen kérdés, el kell kerülni, vagy biztosítani kell a mechanizmus állami ellenőrzését. Másik kérdés, ez a mechanizmus éves módon működjön? Ez a jó megoldás? A tartalékot évről évre fel kell tölteni, vagyis az N plusz egy évig kell feltölteni, vagy egy év mínusz egy alapon, és a kérdés, hogy ez rugalmas-e és rentábilis-e. Hogyan lehet elkerülni, hogy ez ne gyorsuljon föl ez a mechanizmus, ne váljon úgynevezett gázüzemé. Alapvető, hogy alapvető célokat kell megvitatnunk, amelyeket el akarunk érni az új jogszabályjal. Személy szerint úgy gondolom, hogy a jogi stabilitást biztosítani tudjuk, ez fontos a vállalkozásoknak a harmadik periódusba. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudunk átmeneti mechanizmuson gondolkodni, akkor, amikor ez az időszak majd lejár. A stabilitási mechanizmus legyen olvasható, és az európai CO2 piachoz illeszkedjen, hiszen ez az európai energiapolitika sarokköve. Számomra a cél az, hogy a backloading vita, vitával ellentétes vitát folytassunk, egy józan vitára van szükség, amikor mindenki elmondhatja a véleményét, azért, hogy a legjobb megoldást találjuk meg, és biztosítsuk, hogy fenntartható legyen az európai CO2 piac, stabil, gazdaságos, és sikerüljön a CO2 kibocsátást csökkenteni az EU-ban. Most már nem tudjuk túl sokáig folytatni ezt a vitát, hiszen jönnek a választások, de egy első vitára szükség van, egy elmékedési folyamatra a rendelkezésre álló időszakban, és mindannyian részt kell, hogy vegyünk ebbe. Örömmel meghallgatnám a véleményüket. Loading. Én voltam az előadó a backloading témájában, és a bizottság mindig azt kérdezte, hogy vajon karácsonyig ezt meg tudjuk-e oldani. Ez volt 2012-ben, és én azt kérdeztem, hogy melyik év karácsonyáig. Remélem, hogy ön nagyobb sikerrel jár ezzel a jelentéssel, és gyorsabban haladnak, hiszen tudjuk, hogy mi a cél. Ma délután is egy fontos döntést kell meghoznunk, ami a kibocsátási kereskedelmi rendszerrel kapcsolatos korlátokat illeti. Ez is fontos, ebben is döntenünk kell, de ha már itt tartunk, akkor Péter Líza a következő. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm, elnök úr. A ma délután illetően még nem nyilatkoznék inkább, de Szofi Okonit szeretném támogatni. A megközelítéseit nagyon nyíltnak, ugyanakkor konstruktívnak tartom a backloadinggal kapcsolatban. Kaptunk egy kis időt, nagyon sok eh, tanúsítvány eh, van még a kibocsátási kereskedelmi rendszerben, ugyanakkor, hogyha hitelesek akarunk maradni a eh, beruházó vállalatokkal szemben, akkor egy fontos jelzést kell küldenünk a külvilág felé a világ egyéb részei felé is, hogy komolyan gondoljuk az éghajlat védelmet. Hogyha a tagállamok költséges megoldásokat alkalmaznak az európai megoldás helyett, akkor, ahogyan a Szofi Okoni is elmondta, ezt a javaslatot konstruktívan kellene szemügyre vennünk, és adott esetben javítanunk is kellene rajta. Van egy kérdésem a bizottsághoz. A vita során a kritikusok, a zöldek azt állították, hogy a javaslat ezt a problémát nem fogja megoldani, ugyanis az a többlet, amely most felhalmozódott, bármi történjék is, 2020 után még mindig a rendszerben marad. És azt is állították, hogy ha a bizottság a 2030-ig való 40%-os csökkentésre vonatkozó javaslatát eléri, akkor gyakorlatilag ez csak egy 33%-os cél. Szerintem ez nem így van, már csak azért sem, mert az éghajlatpolitika nem csak a kibocsátás kereskedelemből áll, ott van az effort sharing kérdése is, amivel szintén haladni kell 2030-ig, tehát a számítások már csak ezért sem helyesek. De ennek ellenére azt kérném a bizottságtól, hogy ezt az érvet azért vizsgálja meg, és mondja el nekünk, hogy, meg, hogy helyesnek tartja -e ezt, vagyis hogy 2020 után még mindig a piacon lesznek a tanúsítványok, vagy ez a javaslat javít-e a helyzeten. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Bász Eichhout a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Okoni kollégának is a bevezetést és ezt a vitát, amit persze a választások után fogunk folytatni. Ami a piaci stabilizációs tartalékot illeti. A zöldek csalódottak, hogy a bizottság csak ennyit javasol, hiszen nagy alapvető problémáink vannak az ITS-szel, e és mindenki arról beszélt, hogy rendben backloading, ez egy kis időt nyerünk ezzel, pont azért, mert olyan sokáig tartott, hogy ezt bevezessük, úgyhogy egyre kevesebb idő marad rá, de hogy valódi vitára van szükség az ITS alapvető reformjával kapcsolatban, és hát a bizottságtól ezt a javaslatot kaptuk csak eddig, és remélem, hogy a bizottság azt fogja most nekünk mondani, hogy még nagyon sok minden máson is dolgoznak azért, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszert meg lehessen reformálni, nem csak ezzel a stabilizációs tartalékkel. De ami ezt a stabilizációs tartalékot illeti, ez hagyományos példája annak, hogy túl keveset túl későn tesszünk. Túl későn. Ha megnézzük a hatáselemzést a bizottság részéről, és általában a bizottság a hatáselemzést a javaslatban is szeretné felhasználni. Tudom, hogy a 2030-as csomag a saját hatástanulmányát sem veszi figyelembe, amikor javaslatokkal él, de mi ezt szeretnénk. Hogyha többlet van jelenleg 2 milliárdos ez a többlet, és 2020-ra ez 2,6 milliárdra fog nőni, ez egy akkora mennyiség, hogy ha megnézzük a referencia 2028-ra, még akkor is 2,1 milliárd kibocsátási töbletünk lesz. Tehát 2030-ig ilyen 2 milliárdos többletről beszélünk. És persze a, kibocsátás, a stabilizációs tartalék egy kicsit segíthet, de nem olyan sokat. Ezért mi azt várnánk a bizottságtól, hogy többet tegyen ami a tartalékkal kapcsolatos vitát illeti, a fő kérdés az lesz, hogy milyen szabályokat tartunk elképzelhetőnek arra vonatkozóan, hogy hogy lehet a tartalékba bevinni a kibocsátásokat és az, a kibocsátási egységeket, és onnan, hogyan lehet azokat onnan felszabadítani. Hogyha 2024 után kezdődik csak ennek a használata, ez a mostani rendkívül nagy többlet, ami már most uh, szükségessé tenni azt, hogy fellépjünk, akkor miért kell ilyen sok évet várni arra, hogy elkezdődjön az ezzel kapcsolatos munka? és ami az erre vonatkozó szabályokat illeti, hogy a tartalékba hogyan lehet bevinni a kvótát, a bizottság 12%-ot határoz meg. Miért 12%-ról beszélünk? Mondhatnánk 12,3%-ot is, hogyha éppen azt tetszene nekünk. Tehát gondolom, hogy pontosítani kell az, azt, hogy esetleg hogyan lehetne gyorsabban a tartalékba bevinni a kvótákat. Én 15%-ról beszélnék, és ami a felszabadítását illeti, akkor megint csak a kvóták százalékáról kellene beszélni, tehát 15 százalékot lehetne kivenni a tartalékból, amikor ö, hiány lép fel, és szerintem nem négy, hanem 300 millióról kellene beszélnünk küszöbértékként. De még mielőtt ilyen pontos szabályokról beszélnénk, sokkal fontosabb azt tudni, hogy milyen kiegészítő rendelkezéseket várhatunk a bizottságtól, hiszen mi úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy állandó ö, szabályok legyenek. Tehát ami a 900 millió ö, kvótát illeti, az biztos, hogy ezt nem szabad a backloading miatt megint utána visszavinni a rendszerbe. Nagyon fontos, hogy úgy döntsünk a szabályokról, hogy ami a tartalékokra vonatkozik, hogy ezt figyelembe vegyük, és ezért sokkal egyértelműbb álláspontra van szükség a bizottságtól, hogy tudjuk, hogy mi várható, különben ilyen szabályokra vonatkozó vitákat folytatunk, és közben nagyon nagy szükség lenne az, hogy pontosabban lássuk, hogy a bizottság hol áll, és mindenek előtt nagyobb ambícióra van szükség. Köszönöm, Chris Davis következik. Köszönöm, elnök úr. Fél egykor lesz egy ülésem, úgyhogy valószínű, hogy nem tudom megvárni a választ. Köszönetet szeretnék mondani Szofi Okoninak a bevezetőjéért. Szabályozó mechanizmus azért, hogy működjön a kibocsátási rendszer, és a múltbeli problémákat megoldjuk. Hát ez persze teljesen észszerű megoldás, de tudjuk azt, hogy amikor a parlament elé kerül az ezzel kapcsolatos vita, és szerintem a következő parlamentre is ez igaz lesz, az ETS általános kérdése és ennek a jövőjének a kérdése, hogyha előkerül, akkor rengeteg politikai problémánk van ugyanannyi legalább, mint a backloadinggal kapcsolatban volt, ami egy másik szabályozási mechanizmus. A kibocsátás kereskedelmi rendszer célja, hogy biztosítsa, hogy csökkenjen a kibocsátás egy 1,7%-kal évente. Ez a bizottság célja, ezen szeretne még növelni. Ebben az anyagban a bizottság kiemeli, hogy az ártényező is nagyon fontos. Tehát a széndiokszid ár meghatározása fontos a beruházás szempontjából. Én ezt el tudom fogadni, minél többet foglalkozok vele, nem tudom figyelem, figyelmen kívül hagyni azt, hogyha az árat nem határozunk meg, akkor a magánszférát nem tudjuk arra ösztönözni, hogy beruházzon a széndiokszid barát beruházásokba, hogyha nincsen erre vonatkozó támogatás. De ha már az árról beszélünk, és hogy ennek milyen hatása lesz, akkor, akkor egyszerűen mindenki elégedetlen, és mindenki elkezd panaszkodni, és ezt az utat nem tudjuk követni. Még akkor is, hogyha a mai ár 6,50 euró 50, hogyha jól emlékszem, egy egység, kibocsátási egység ára. Több ö, beszámolót láttam ezzel kapcsolatban. Valószínű, hogy a 20 2020-as években a mánozósnak köszönhetően 33%-kal fog nőni az ár a 2020-as évek közepére. Tehát az iparág lobbistái azt mondhatják, hogy még hogyha itt évtizedes távlatokban beszélünk, és egészen más lesz addigra a gazdasági helyzet, mi egy ilyen jellegű ár növekedéssel nem számolhatunk, ezt nem tudjuk elfogadni, ezzel mindenképpen fel kell lépnünk a 30%-os növekedés ellen. Hogyha ez a küzdelem létezik, akkor mi ennek az oka? Ahogy azt Bász is mondta, azt látjuk, hogy alapvető hiányosságok vannak a rendszerben. És megint csak a fő eszközökkel kellene foglalkozni az EU környezet klímaváltozási szakpolitikáján belül. Ezen csomag részeként miért csak 2020-ban foglalkozunk, miért nem 2017-ben, ez lenne a legkorábbi idő, amikor a mechanizmus be lehetne vezetni. Mit teszünk, a, hogyha módosítók lesznek erre vonatkozóan, hogy például a backloading kibocsátásokat ebbe a mechanizmusba beszámítsuk. Ez is egy lehetőség. Miért is ne? Tehát, hogyha erről mi vitázni fogunk az EU éghajlatváltozási politikai keretein belül, akkor talán érdemes lenne a legfontosabb kérdéssel foglalkozni, nem pedig ilyen apró cseprő részletekkel foglalkoznunk. Tehát az alapvető kérdésekkel foglalkoznunk, hogy hogyan lehet a széndiokszid, alacsony széndiokszid szintű beruházásokat támogatni. Köszönöm. François Grostet. Monsieur le Président, alors... Igen, elnök úr. Meghallgattam Szofi Okoni kolléganőnk magyarázatát, és összefoglalva az Európai Bizottság azt javasolja, hogy előre lássunk 2021-2030 között, azt javasolja, hogy stabil legyen a piac, és hogy ezt biztosítsuk, legyen egy mechanizmus, célok, szabályok, és az aukcióra bizt, bocsátott volumenek automatikusan meg lesznek határozva a bizottság által, és ez a pont engem nagyon aggaszt. A stabilitási tartalék a piac számára kiegészítés, alkalmazkodás szerepet kell, hogy játszon az éves kóta mennyiséget illetően, amelyet akcióra bocsátanak, akkor, amikor a kvóták az előre meghatározott túl ig tartományból kilépnek. Egyetértek ezzel a gondolattal, de már nagyra törő célokkal tűztünk ki 2030-ig a kibocsátás csökkentést illetően, és emlékeztetni kell a bizottságot arra, hogy nem szabad, hogy elfelejtse a versenyképességi aspektust akkor, amikor az energiapolitikáját definiálja. A kibocsátási, kibocsátás csökkentési erőfeszítések 2008-tól kevésbé voltak költségesek, mint amelyek majd lesznek 2020 táján, mert könnyű volt elközelezettséget vállaltatni, viszont a jövőben ez már nehezebb lesz, nehezebb, több erőfeszítésre lesz szükség, és ez többe fog kerülni. A stabilitási mechanizmus, ahogy ezt javasolják, ennek az az előnye, hogy tartalékba helyezünk kvótákat azért, hogy az árak stabilitását biztosítsuk. Az ETS-nek a piaci szabályoknak kell megfelelnie, és nem szabad nehéz helyzetbe hozni a vállalkozásokat, az ipart, hiszen ezek az energiától nagymértékben függnek. Ezeknek a szektoroknak az ETS keretében hosszú távú olvashatóságot kell, hogy élvezhessenek, és az Európai Unió nagyra törő célokat tűz ki, ezeket mi osztjuk, de ezek a világ kibocsátásának csak 11%-át képezik. Ezért örülök annak, hogy nem régen döntés született, stabilizálni kell a kritériumokat azon ágazatok esetében, amelyek a szénleválasztásnak ki vannak téve azt mondanám, vigyázzat, ne kötelezzük el magunkat egy olyan úton, amely rendkívül nehéz lehet a gazdaságunk, gazdaságaink számára. Köszönöm szépen. Hübner asszony. Köszönöm szépen. Jó néhány kollégám említette azt a tényt, hogy az ITS eh, e egy olyan rendszer, amely fantasztikusan működik. Ugye a backloadingot az ár stabilitáshoz kellene felhasználni, és gyakorlatilag ez maga a kánoán lesz. Ugyanakkor mit látunk most? A jelenleg hatályos javaslat azt eredményezi, hogy ezek a tanúsítványok nem kerülnek vissza a piacra. Tehát ez egy mesterséges javaslat nem fog jogbiztonságot szavatolni, és jogstabilitást sem. Az európai gazdaság számára mérvadó jogszabályokat dolgozzuk ki, ugyanakkor mi történik, ha néhány hónap elteltével változtatunk ezeken, akkor az árak a backloadingnál majd milyenek lesznek a tanúsítványoknál? Semmilyen garanciánk nincs. Ha arról beszélünk, hogy szeretnénk feltartóztatni az éghajlat változást, akkor meg kell beszélnünk, hogy ezt hogy akarjuk megoldani, mert amit most tapasztalok, az az, hogy elég őrült elképzeléseket hallhatunk. Hát ez egy piac, nem szabad beavatkozni, ugye gyakran halljuk ezt, de hát gyakorlatilag minden piacba beavatkozunk, elvégre ez a munkánk itt. Minden egyes piac működésébe beavatkozunk, akár napi szinten, úgyhogy nem tudom, hogy a kibocsátás kereskedelmi rendszerben miért ne lehetne beavatkozni. A javaslat megfontolandó, én egy angol, egy Egyesült Királyságbeli javaslatot tartok nagyon érdekesnek, noha általában nem vagyok ugyanazon a hullámhosszon, mint ők. Az éghajlatváltozás tekintetében szerintem egy árszintet kellene, árkorlátot bevezetnünk ebbe a vitába. Krisz, azt hiszem tavaly április 1 óta van az Egyesült Királyságban egy ilyen korlát, ezt nem tartom annyira rossznak, hiszen lehetővé teszi a tervezhetőséget mindenki számára, és ha minimál árat vezetünk be, akkor miért ne lehetne egy maximális árat is bevezetni? Ez mindenki számára biztosítja, hogy tudja azt, hogy mi a minimum, mi a maximum, és akkor valóban eljön maga a kánán ahogy a kollega is mondta. Ami a backloadingot illeti, hát ez eleve egyértelmű volt számunkra, hogy ezzel gyakorlatilag csak időt nyerünk. Kíváncsi vagyok, hogy a következő parlament hogyan vitázik majd erről. Most azonban kíváncsian várom, hogy Slingberg asszony a bizottságtól mit tud mondani. Vagy Gardini kollega jelentkezett még? Akkor nagyon röviden kérem, mert Köszönöm, elnök úr, nagyon röviden. Egyetértek François Grosztettel és másokkal. Rendkívüli módon aggaszt engem ez az Európa, ahol továbbra is olyan javaslatokat fogadnak el, amely túlzott módon befolyásolja a termelési folyamatokat. Hogyha 2020-tól ez az új célkitűzésünk, hogy az ipari GDP-t 14-ről 20%-ra növeljük, hát ezt rosszul közelítjük meg. Úgy gondolom, hogy ez egy prioritást élvező célkitűzés. Ha ezt így folytatjuk, akkor teljesen kihal a mi kontinensünk, és az országok a polgárok 20%-a fog csak elmenni szavazni. Ez egyszerűen katasztrófa. A 30% már sikernek számítana, 10% alatt kudarcnak. Egy ilyen részvételi arány az európai polgárok részéről a választások során egyszerűen ö, teljesen ö, véget vetne az Európai Uniónak, hiszen így az Európai Unió a falnak menne, az EU aki közben saját magát éllovasnak tartja. Ez egyszerűen katasztrófa. Ez a gazdaság és az országok katasztrófáját jelenteni. Természetesen az Egyesült Királyságban ott van a City. Miről beszél az Egyesült Királyság? Olyan dolgokról, amelyet, hogyha 20 évvel ezelőtt elmondtunk volna, akkor a polgárok kinevettek volna minket. Hogyha én most a termelőiparról és a vállalatokról beszélek, úgyhogy közben minimum és maximum értékekről és pénzügyi piacokról beszélek, akkor a polgárok ezt nem értik. Kérem, könyörgök, írják át ezt a javaslatot, még csak az elején járunk a folyamatnak, kérem, globálisan közelítsék meg és részletesen ezt a kérdést, hiszen nem lehet ennyire skatujákban gondolkozni. GDP-ről beszélünk, ipari termelésről, és tudjuk, hogy a vállalatok a legfontosabb alapjai az ipari termelésnek, de hogyha a GDP-nek csak a 20, a GDP-nek a 20%-át szeretnénk, hogy a termelőipar adja, és tudom, hogy ez prioritás, és ezzel egyetértek, ilyen módon soha, fog, soha nem fogjuk tudni elérni ezt a célkitűzésünket, annak ellenére, hogy ez egy alapvető célkitűzés, hogyha munkahelyeket akarunk teremteni, jólétet akarunk biztosítani a polgároknak, akik a versenyképesség csökkenése miatt áldozatai a helyzetnek, vagy a termelés kihelyezésének is áldozatává válnak. Tehát úgy gondolom, hogy ez rossz megközelítés, könyörgök, tágabban közelítsük meg ezt a vitát. Köszönöm, Gárdini úr. Most a bizottságnak adom meg a szót. Thank you very much, Mr. Chairman. Um, Köszönöm szépen, elnök úr. Már csak kis időnk marad, de először is köszönetet mondanék önnek és a szakbizottságnak és az egész parlamentnek, hogy ilyen ö, gyorsan sikerült végrehajtani a backloadingot, hiszen ennek köszönhetően a múlt hét óta ez már valóban tört, meg is történik, és így tudjuk ennek a hatását ö, elkezdeni vizsgálni. Az a tény, hogy azt a vitát sikerült lezárni, lehetővé tette számunkra, hogy elkezdhettük a strukturális intézkedésekkel kapcsolatos vitát, amit most nyújtottunk be. A backloadinggel kapcsolatos hosszú vita és az önök által január a 2030-as keretre vonatkozó jelentésüket elfogadták. Nos, a 2030-as kontextusban más kiegazításokról is beszélünk az ITS-re, például a lineáris csökkentési faktorral kapcsolatban, hogyha ez 2030-ig csökkenne, akkor, hogyha bevezetjük ezt a tartalékot, akkor a mostani egyensúly hiányra ez részint megoldást nyújtana, de nem lesz kielégítő, és ezért mind a 2020-as keretet értékelnünk kell, még, mind pedig a saját piaci stabilizációs tartalékra vonatkozó hatástanulmányunk ugyanezt mutatja. Tehát nagyon konkrétan nyomon követjük a korábbi vitákat. Ez az oka annak, hogy a bizottság ezt a javaslatot most benyújtotta a piaci stabilizációs tartalék bevezetéséről. Erről a tanácsban elkezdődött a munka, és itt a parlamentben is reméljük, hogy a javaslatot gyorsan megvitatják az év következő időszakában. Mint már mondtam, sok konzultációt folytattunk az érintettekkel, megnéztük a különböző opciókat, és a bizottság súlyozta a javaslatában a különböző elemeket az érintettekkel történt konzultációból. Az egyik elem az az, hogy szabályozási biztonságra van szükség a harmadik szakaszban 2013-tól 20-ig, és az ITS összes résztvevőjének megfelelő mozgásteret kell adni, és megfelelő időt, mielőtt ez az új intézkedés már érvényes lenne, és alkalmazandóvá válna. Ezért javasoltuk a 2021-es bevezetést, de ahogy Okoni asszony is mondta, az intézkedés a backloading kibocsátás harmadik szakasz végi visszahozását is felveti de a bizottság a lehető legstabilabban akarja a harmadik szakaszban tartani a dolgokat, és ez igaz a versenyképességi kérdésekre is, ahogy Grosztet kolléga mondta, a bizottság a 2030-as keretben közleményében elmondja, hogy ugyanazon kritériumokat és feltételeket akarunk az új listára alkalmazni, és tehát ugyanazt a megközelítést alkalmazza a bizottság, stabilitás, szabályozási biztonság a harmadik szakaszban. Miért nem foglalkoztunk más opciókkal, az érintettekkel ezt megbeszéltük egyébként, például egy karbonbank létrehozása. A konzultációkból kiderült egyértelműen, hogy legkevésbé ezt szeretnék az érintettek. A backlondiggal kapcsolatos vita eredményeként azt láttuk, hogy az társjogalkotási eljárás következtében nagyon nagy többlet alakult ki, és a lehető leg kiszámíthatóbb rendszerre van szüksége az érintetteknek. Tehát egy ilyen jellegű bank valahol hitelét veszíteni, és egy ilyen bankkal kapcsolatos mandátum kérdésében felmerült, hogy az érintettek ezt nem támogatnák nem szeretnék, hogyha egy új politikai testület döntene az ilyen jellegű szabályokról. Ami a küszöbár bevezetésének a lehetőségét illeti, ez egy olyan mechanizmus, amelyet bizonyos piacokon alkalmazunk, de hogyha egy ilyen küszöbárat, vagy, és közben, tehát alsó vagy felső küszöböt meghatároznánk az árakra vonatkozóan, azzal csökkentenénk a rugalmasságot. És ahogy azt láttuk az ITS e során a válság alatt is, normális dolog az, hogy ez ilyen rendszer a gazdasági helyzethez alkalmazkodjon, tehát, hogyha kevesebb a kereslet, akkor csökken az ár. Éppen ezért az érintettek szerint ez előnye a rendszernek, hogy ez az ár fluktuáció létezik, és hogyha egy ilyen ö, szélsőséges időszakban lenne egy ilyen ö, küszöbérték, akkor annak ellenére, hogy ö, mind az állami szektor, mind az iparág ö, ezt nem szeretné, sokkal magasabb lenne az ár, mint amennyit meghatároztunk és ez az érintettek közös álláspontja volt. Ami pedig az úgynevezett valódi reformot illeti, hogy mi várható, egyértelmű, hogy lesznek más kérdések, amelyekkel foglalkozni kell 2020 után az ITS kapcsán. A bizottság szerint ez egy tágabb vitának a részét képezi a 2030-as horizontal kapcsolatban, ami a 40%-os kibocsátás csökkentési célkitűzést illeti, amit a bizottság javasolt fontos, hogy olyan iparágakban is bekövetkezzen, amire az ETS nem vonatkozik. És ez Lize úr kérdésére ad választ a 40%-os és 35%-os, vagy többlet, 35%-os többlettel kapcsolatban, mi szerint ez csak 32%-ot jelentene, szerintem ez egy teoretikus érvelés, mert azt feltételezni, hogy annyira csökkenne a kibocsátás, hogy az egész rendszer ben nem is lenne fellépés a nem ITS e területen, tehát szerintem ez nem realista érvelés. Ami az ITS e egyéb módosítását illeti, a 2030-as vita keretén belül fognak ezek megtörténni. Ez azt jelenti, hogy a bizottság ezen javaslattal kapcsolatban léphet előre. Ez sokkal inkább egy tervezett változás, amit nem lehet megbánni. Ez egy semleges, bizonyos szempontból semleges intézkedés, és tehát erről mi vitázunk, és a többi aspektusról pedig a 2030-as kontextusban szeretnénk tovább lépni, amiről folynak a tárgyalások kormány szinten, és természetesen ezt jogi aktusokba is át kell ültetni. Tehát erre még rátérünk, de azt gondoljuk, hogy ez a mostani javaslat, ez olyan, amit nem lehet megbánni, ennek ez a saját útját fogja követni, és a 2020 utáni kérdésekről még beszélünk. Persze közben nagyon örülünk annak, hogy ezt az első eszmecserét itt megtartják, és itt a részletekről beszélhetünk, és később majd rátérhetünk a küszöbértékek és szabályok részletkérdéseire is hogy mi miért választottunk 12%-ot, miért választottuk ki ezen küszöbértékeket. A következő alkalmakkor nagyon szívesen válaszolok ezekre. Köszönöm, elnök úr. Dank. Köszönöm szépen, és ezzel előkeztünk a vita végéhez. Mára legalábbis. A kolléganőnek sietnie kell a vonathoz, minden jót kívánunk. Tudom, tudom, tudom, reméljük érje el a vonatot. Elérkeztünk a vita végéhez. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani. Komoly munkát jelent ez majd a következő ciklusban, de örömmel nézünk a munka elébe. Találkozunk három órakor a szavazáshoz. És mindenkinek kellemes evédszünetet eh, kívánok, és eh, az elnök a tolmácsok türelmét is megköszöni.